Okay, good afternoon. Üdvözlöm a kollégákat. Egy kicsikét lassan indulunk, mert mindenki hétfőn utazik, és ez nehézséget okoz a repülőkkel, vonatokkal. Meglehetősen sűrű a napi rendünk. Fél négykor van egy vendégünk, úgyhogy kezdjük is egyes napirendi pont. Nem láttam, hogy bárki is módosítást kért volna, úgyhogy a napirendet elfogadottnak tekintjük. Ami a közleményeket illetik, illeti néhány bejelentés sem lenne. Először is ezen a héten a parlament az emberi jogok hetét szervezi meg, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulója alkalmából, amelyet 48. december 10-én hirdettek ki Párizsban. általában a Szakarov díj nyertesét vendégül látjuk, de sajnos idén Oleg Szenzov az idei nyertes börtönben van, és pontosan aznap, amikor az egyetemes nyilatkozat 70. évfordulóját ünnepeljük, és akkor nem lehet jelen, jól jelzi, hogy ez még mindig a mai napunk valósága, hogy az emberi jogok sérülnek. Mindenkinek joga van a méltóságos élethez, ez egyik eh, milleniumi célkitűzésünk, és ezt most is hangsúlyozzuk. Néhány napirendi pontunk egyébként máshol is csatlakozik az emberi jogokhoz. Az első két fontos napirendi pontunk az élelmiszerhez való jogra vonatkozik, és a külügyi szolgálattól az ENSZ legutóbbi tárgyalási fordulójáról fogunk majd hallani az emberi jogok területén folytatott együttműködésről. Két külön megbeszélésre is szeretném felhívni a figyelmüket, szerda délután kerül sor ezekre. Három órakor kezdődik, öt óráig, amikor is egy informális tájékoztatásra kaptunk meghívót a civil szervezetektől a humanitárius segély témájában. A lehetőségek, kihívások szerepelnek a renden és ez az ASP 3E3 hármas teremben lesz, szerda délután háromtól. És szintén szerdán az mezőgazdasági szakbizottsággal lesz egy közös eszmecsere a az éhénység, alultápláltság elleni parlamenti csúcs találkozó ról lesz itt szó, ami Madridban került megrendezésre, és a helyszíne ennek a megbeszélésnek PHS 1A2, negyed hattól fél hétig. Én kérem tehát, hogy mindenki jegyezze fel ezt a két eseményt, és a naptárgyukban is írják fel. A szakbizottságunk számára szomorú hír, gondolom hallották, hogy Bogdan Venta Kilcse polgármesterévé választották, ez számára nem egy szomorú hír, tehát emiatt elmegy, a, lemond a parlamenti mandátumáról, és a jegyzőkönyvben kérünk, vegyük fel, hogy köszönetet nyilvánítok az eddigi munkájáért a néppárti frakció nevében a szakbizottságunkban. Bogdánnak ma van egyébként a születésnapja is, úgyhogy ha megérkezik, akkor gratulálhatnánk neki. Tudom, hogy most elég sűrű a napirendje, az utolsó napjait tölt itt a parlamentben. Remélem, hogy azért találkozunk még vele a mai nap folyamán, úgyhogy kérem ezt a jegyzőkönyvben rögzítsük, hogy a szakbizottságunk köszönetet mond neki és erről majd egy néhány szóban emlékezzünk meg, ha megérkezik. Még egy bejelentésem lenne a titkárságban bekövetkezett változásról. Petra, nem tudom, hogy itt van-e, most ült le, 13 éve dolgozott a titkárságunkon, és december 1-től a DG Presidency adminisztratív egységére megy át. Petra, köszönet neked is. Nagyon hosszú időt töltöttél itt, több időt, mint bármelyikünk. És szeretném, hogyha mindannyiunk nevében köszönetet mondanánk Petrának. és remélem, hogy amikor majd a szavazókártyánkért bemegyünk, még találkozhatunk veled. További bejelentésem nincsen, úgyhogy a hármas nap, illetve még egy, bocsánat, szerda este meghívtam mindenkit az emberi jogok alkalmából a civil szervezetekkel való találkozóra, civil aktivistákkal találkozunk majd a természeti környezetről is szó lesz. 6 órakor lesz ez a találkozó, és egy fotókiállítást is megtekinthetünk a munkájukról. Erről majd megküldöm a további információkat. Nos, akkor a hármas napi rendi pont következik a jegyzőkönyvek elfogadása, április 23-24, július 11-12, augusztus 29-30-as, 23-ai és a szeptember 24-i jegyzőkönyvekről van szó. Szóval valakinek kifogása vagy bármiféle megjegyzése van, kérem, hogy az ülés vége előtt ezt jelezzék a titkárság felé. Ellenkező esetben elfogadjuk. A negyedik napi rendi pont a koordinátorok határozatainak és ajánlásainak elfogadása, az október 9-i határozatokról van szó, ezek megvannak a kiosztott anyagban, és kérem, hogy jelezzék, ha bármi kifogásuk van az ötös napi rendi pont, a bizottság közleményei, nem tudom, hogy a bizottság képviselője kíván-e bármit is bejelenteni. Köszönöm, elnök asszony. Két dolgot szeretnék csak elmondani tájékoztatásul. November 26-án formális külügyi tanács ülésre kerül sor fejlesztési témában. A napirendi pontok között szerepel az afrikai fenntartható beruházások és munkahelyek, az NBICI, valamint egy ebédre is sor kerül a gender témában. A soros elnökség meghívására. És még egy dolog, egy kiadvány jelenik majd meg az EU peer felülvizsgálatról. Az OECD DAC rendszeresen felülvizsgálja a tagokat, a tagjait, és minden hatodik évben az EU kerül sorra, ez most az idei év, és az OECD DOC a megállapításait a hónap vége előtt fogja nyilvánosságra hozni, és majd ezt is meg fogjuk vitatni a parlamenttel. Kérem, hogy ezt jegyezzék fel. Köszönöm szépen, Karsten. Itt az OECD felvizsgálata kapcsolatosan januárban szervezünk majd egy ülést, ugyanis a december már problematikus, akkor nem lesz már időnk találkozni. Tehát januárra tűztük ki ezt az időpontot, és a FECDEF től, illetve Mogherini asszony révén kapunk általában tájékoztatást, a külügyi szolgálat képviselői is jelen vannak, úgyhogy kérjük őket, hogy a képviselőkkel szervezzen meg egy tájékoztató találkozót, hogy erről a nagyon fontos tanácsi ülésről mi is tájékozódhassunk. Erre már Strasbourgban is sort kerítettünk korábban, szerdán két órakor. Köszönöm szépen ezeket a bejelentéseket, közleményeket, és akkor most a hatos napi rendi pontunk következik. Itt a bizottság kap ismét szót. az uniós élelmezés és táplálkozás biztonsági kötelezettségvállalások végrehajtása, a harmadik két éves jelentés. A következő két napirendi pontunk az élelmiszer ellátással kapcsolatos, az eheti sorozat keretében. Itt például a jemeni éhező gyermekekről beszélünk teljesen világos, hogy az elmúlt három évben az éhínség tovább fokozódott a világon, ennek majd az okait és a, az indokait majd néhány perc múlva a vendégelőadókkal megvitatjuk, és a meghallgatás kapcsán a, egyre nagyobb figyelmet kell szentelni ennek a témának az élelmiszer és táplálkozás biztonság egyre csökken. 6 százaléka 6%-ot fordítottuk erre a célra 15-ben, és 8%-ot 16-ban. A erre történő ráfordítások egyre csökkennek a különböző főigazgatóságok keretében, de hát tudjuk, hogy a emberi jogokról nem beszélhetünk akkor, hogyha emberek éheznek. Tehát először a bizottság DigiDevCore-tól hallunk majd a harmadik kétéves jelentésről, majd az élelmiszer és táplálkozás biztonság lesz a következő napi rendi pontunk. Az EU tagállamok egy általános szakpolitikai keretet fogadtak el 2010-ben és 2013-ban kezdődött meg ennek végrehajtása, és ezt követően 14-ben jelent meg az első két éves jelentés, ami a hat prioritás terén elért eredményeket taglalta. Nem tudom, hogy megvan-e itt most a jelentés, tehát erről a jelentésről van szó. Remélem, hogy a képviselők megkapták. Minden esetre a terem hátuljában hozzáférhető ez a jelentés. A következő prioritásokról beszélünk. A kisgazdálkodók ellenálló képessége, a vidéki megélhetés, az irányítás, a regionális mezőgazdaság és élelmiszer biztonság elősegítése, a szociális védelem, a táplálkozás, különösen anyák, csecsemők, gyermekek esetében, valamint a fejlesztés és humanitárius szereplők közötti koordináció. Ezzel a bevezetővel most megadnám Leonard a szót a DEFCO főigazgatóságról. Tehát nem csak a jemeni helyzetről van szó, például amikor Ugandában jártunk, és az ottaniakkal találkoztunk, hallottuk, hogy a gyermekek alultápláltsága az oktatásban is komoly kihatásokat mutat. Tehát Kalamontezi, eh, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselők. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a legújabb jelentést bemutassam. Eh, az élelmező biztonsági eh, jelentés legújabb kiadásáról van szó tehát. Összefogóan a mellékletekben azonban minden adat megtalálható. Ennek asszonyon már említette, hogy mik a legfontosabb kérdések. Az élelmezés biztonsági helyzet összességében globálisan nem javul. E, milliók szenvednek e, világszerte e, az éjségtől E, számuk egy évtizeden keresztül csökkent, azonban 2007 óta az biztonság e, újra e, romlik, mi már két éve, akkor már két éve, ezért úgy gondoljuk, hogy a programainkat is ennek megfelelően kellene módosítani. Jelentésre visszatérve említette, hogy ennek a jelentésnek a hátterében az EU és az EU tagállamai, tehát az EU-s intézmények és a tagállamok intézményei által biztosított adatok szerepelnek. <clears throat> Szeretném hangsúlyozni, hogy a közös célokat a 2010-es Európai Uniós Élelmező Biztonsági Politika határozta meg, e, és erre vonatkozóan végrehajtási tervek kerültek e, elkészítésre. Ezt a jelentést a bizottság készítette, ugyanakkor természetesen e, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tanácsadók közreműködésével a tagállamokból. A bizottság valamennyi tagállama rendszeresen találkozik összeül ezekben a témákban. És együttműködtünk a jelentés megírásában. Nos, miről szól a jelentés? Igen, részletes jelentés ez, és áttekintjük benne hogy hogy is néz ki jelen pillanatban a, a globális és az Európai Uniós élelmezés biztonsági politika, milyen összegek felhasználása kerül, felhasználására kerül sor, milyen prioritásokkal, milyen sikertörténeteket tudunk elmondani, például az Európai Unió és a tagállamok közötti közös programok kapcsán említhető Laos, ahol az Európai Unió hetes tagállammal és Svájccal együtt működve 2016-2020-as időszakra közös programot indított. A jelentés azonban két konkrét ügyre is összpontosít. E, egyrészt a klímára ható mezőgazdasági folyamatokról, illetve e, e, a talajminőségre vonatkozó, a környezet védelmével összefüggő mezőgazdasági tevékenységek témájában, és mindkét témában e, e, ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyekre hamarosan visszatérek. Nos, tekintsük át először azt, hogy milyen előrelépése kerül sor. Először is a pénzügyi helyzetet e, tekintve figyelembe véve az összes tevékenységét, a bizottság és a tagállamok mind e, teljesítették ígéreteiket, e, az erre célra szánt pénzügyi eszközöket valóban a programokra biztosított, e, fordították. Hogyha az előző jelentésben szereplő számokkal ezeket a számokat összevetjük, akkor azt látjuk, hogy az Európai Uniós tagállamai által biztosított pénzügyi támogatás az élelmezés biztonság Eh, megteremtése terén 4,2 milliárdra eh, növekedett, 15 százalékkal 2014 óta, és 24 százalékos növekedést jelent 2012-höz képest. Úgy gondolom, hogy prioritást kell adnunk az, az, a a délre első afrikai térségek eh, helyzetére volt 53 százalékos növekedést láttunk az összes élelmezés biztonsági tevékenység terén 2016-hoz képest. Nos, a tevékenységek zöme, a kis gazdálkodók megélhetése témakörre célozta, a reziliencia, a reakcióképesség, a boldogulás támogatásával Eh, amikor az ajánlásokra rátérünk, akkor eh, elmondhatom, hogy a jelentés 10 ajánlást tartalmaz. Ezek közül néhányat kiemelnék. Az első ajánlás az az, hogy eh, továbbra is hangsúlyozni kell, hogy mennyire fontos hangsúlyozni hogy az élelmezés biztonság eh, milyen rettenetesen fontos eh, ügy a nemzetközi szintéren. Ezt a témát nem szabad szem előtt éveszteni továbbiakban sem. Másrészt eh, alá kell húzni azt is, hogy mennyire fontos, hogy közös erőfeszítésekre kerüljön sor az EU és tagállamai között az élelmezés biztonsági válságok kezelésére, de figyelembe a, a, ezeknek a kérdéseknek a klímaváltozása gyakorolt hatását, az élelmezés minőségére való hatását, és a nemek közötti különbségek, illetve esélyelőség terén gyakorolt hatását, egyéb ügyeket is említhetnek természetesen. Nagyon nehéz időszakot érünk, élünk meg manapság, azok a pénzügyi források, amelyeket ezen célokra fordítunk, ezek mellett meg kell néznünk, hogy globálisan mekkora népességről van szó. Ez is folyamatosan változik, és emiatt elég nehéz a konkrét adatokat folyamatosan szemmel tartani. Vannak további kulcsfontossági ügyek is, amelyekre fényt vetünk a jelentésben. Az egyik az az, hogy nagyon fontos a közös programalkotás. Említettem, hogy Laosban ennek jó példáját eh, eh, valósítottuk meg. Itt megmutatkozott, hogy a közös programképzésnek eh, mennyire nagy a hozzáadott értéke Azonban arra is szükség van, hogy ilyenfajta erőfeszítéseket e, a lehető legtöbb országban megvalósítsunk, ahol arra szükség van. De előre kell lépnünk a közös programképzés e, terén is, e, létre kell hoznunk a közös programalkotást ágazati vagy alágazati szinten is. Természetesen a mostaninál többet is tudunk tenni, és az ECO-ban is lesz majd egy bemutatónk ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy a Nexus humanitárius fejlesztési és béke támogató eszköznek az operacionalizását. Nagyon sok kollégánk foglalkozik ezzel az ECO-ban, hogy megteremtsék az összekötetéseket a Nexus-szal, azonban soha nem elég az erőfeszítés, úgyhogy valóban fontos ügy marad ez a számukra a közeljövőben nagyon fontos a mezőgazdaság és a klímaváltozás összefüggés rendszere, az intelligens innováció fejlesztése és a mezőgazdasági innováció fejlesztése, ide értve az élelmiszerfeldolgozást, az agrobiznisz szektorait, ágazatait is. A következő lépésben, ahogy említettem, természetesen újra el kell mondanunk, hogy a nők egyenjogúságának biztosítása, a nők képessé tétele a saját sosok lakítására továbbra is rendkívül fontos. Ezen a területen nagyobb erőfeszítésekre van szükség a közös munkánkban is, és ahogy említhetük a legelején, fontos, hogy továbbra is összpontosítsunk a következő több éves pénzügyi keret kapcsán is erre a témára, hogy továbbra is forrásokat tudjunk biztosítani az élelmezés biztonság ezzel összefüggő céljaira, hogy a már említett negatív hatásokat ellensúlyozni tudjuk folytatnunk kell a munkát a politikai keretrendszernek a finomításával kapcsolatban is. Nagyon sok előrelépése kerül sor, nagyon sok kihívás is van azonban, nagyon sok tanulság halmozódott föl, úgyhogy az lesz a célunk jövőre, hogy eh, a politikai eh, keretrendszer tovább finomítsuk a természetesen a tanácssal és az Európai Parlament együttműködve. Kedves képviselők, hogy mondjam még el azt, hogy eh, Eh, az elmúlt évtizedek során eh, folyamaton küzdöttünk eh, az éhezés leküzdésért, ugyanakkor globális konfliktusok, árvizek, katasztrófák sora okozott egyre több szenvedést az elmúlt évtizedekben. Igyekeztünk minél több erőfesítést tennének érdekében, hogy az egyes népességek eh, rugalmasan képesek legyenek reagálni a válságokra, és a kisebb megrázkodtatásokat könnyebben tudják kezelni, felkészültebben tudjanak azokkal szembenézni. Eh, nagyon sok munkát kell még elvégeznünk ezen a területen, de szerencsére eh, volt lehetőség erről beszélni. A migráció, sőt annak erőszakos változata, a klímaváltozás és egyéb ügyek sajnos rontják a hatékonyságát a munkánknak. Úgyhogy ezekre a témákra is oda kell figyelnünk de természetesen nagy örömmel folytatjuk az együttműködést az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy sikereket érjünk el és a lehető legjobban tudjuk ezeket a kívánságokat kezelni. Nagyon szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen érdeklődéssel fogadják a jelentésünkkel, és természetesen további részletekről is szívesen beszélek, de jelentés is tartalmazza a részleteket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Maria, Maria Hoibroknak adnám meg a szót első felszólóként. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak, hogy ezt a jelentést bemutatta. Hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság és a klímaváltozás között megfelelő kapcsolatot kell teremteni. Az ajánlásokban, a négyes ajánlásban a klímaváltozásra vonatkozik ez. Itt arról van szó, hogy fokozott figyelmet kell fordítani az EU és a tagállamok részéről, a klímaváltozás témájában, további ajánlásokban eh, ennél erőteljesebben eh, fogalmaznak, többet követelnek. Ez eh, azt jelenteni, hogy a fejlesztését felelős minisztériumok, illetve az EU-s ügynökségek eddig kevés figyelmet fordítottak, vagy kevésbé voltak tudatában a klímaváltozásnak a mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról, és éppen ezért a partner országokkal a párbeszédben ez a téma nem megfelelően jelent meg, amit én eléggé sajnálatosnak tartok. Itt komoly hiányt látok. A fejlődő országokkal is fel kell vennünk a klímaváltozás témáját, a fejlesztési munkában ennek a szempontnak szerepet kell kapnia. Még egy kérdésem lenne a tanács felé. Jól tudom, akkor az egyik tanácsi következtetés keretében a tanács majd elfogadja ezt a jelentést. Mit várhatunk itt, melyek lesznek a súlypontok, hogyan alakul majd ez a tanácson belül, a klímaváltozás vitája, az agrár, agrárgazdaság témája. Számos ígéretes módszer létezik, a tanács végkövetkeztetéseiben szerintem ezeknek is szerepelniük kellene. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor esetleg, ha ezekre a kérdésekre közvetlenül kaphatnánk választ, nem tudom, hogy a tanács képviseletében van-e itt valaki, talán nincs. Nagyon szépen köszönöm, most franciára állok át, franciára fogok beszélni. Nagyon fontos témákat vetettek fel valóban, és eh, a tanácsnak már előterjesztettük a jelentésüket. A tanácsnak a feladata az, hogy következtetésekre jusson, ez november végére ütemezett, és a tanácssal átbeszéltük az változási kérdéseket is. Majd meglátjuk, hogy a végső megfogalmazásban, a jelentésben mennyire lesz figyelembe véve az változás kérdése, de biztos, hogy a tanácsnak szándékában áll az, hogy nagyon jelentős módon ki hangsúlyozza, vagy hangsúlyozza az éghajlat változással való kapcsolatot a jelentés nem következtet a különböző részletekre, tehát nem tartalmazza azokat, de mindenképpen az éghajlatváltozás a napi renden kell, hogy szerepeljön, és a következő program tervezés során prioritásként kell az éghajlatváltozást figyelembe venni és eh, ennek keretében az éghajlatváltozás és a mezőgazdasági tevékenységnek a kapcsolatrendszerét fogjuk kidomborítani. Oly mértékben szoros ez az összekapcsolódás, hogy a partner államoknak a gazdaságára ez nagyon intenzíven kihat. A szándék nem az, hogy eh, a legfelsőbb, legmagasabb politikai szinten kezeljük csak a kérdést, hanem az is, hogy lássuk, hogy a különböző Szahel országokban, vagy egyéb országokban hogyan lehet az egyéb államokat is érzékenyíteni ezre a kérdéskörre, tehát élelmezés, éghajlatváltozás és milyen akciókra van szükség ahhoz, hogy mindezeket kezeljük. Úgy gondolom, hogy nagyon sok minden elindult a politikai párbeszédben, az éghajlatváltozás témájában, és az éghajlatváltozás és a mezőgazdaság kapcsolata kidomborításra kerül, mindenképpen, és tény ez való az, hogy sokkal erőteljesebben kell, hogy mindez megjelenjen a következő EU-s akcióban, ezekről is beszéltem. Mindenképpen az látszik, hogy lépünk előre, a párbeszéd a partnerországokkal kitér erre a témára egyre nagyobb hangsúlyjal, és ezen kapcsolatrendszerre, amelyeket említettem. Köszönöm szépen! Thank you. I've got... Köszönöm, nekem is lenne egy kérdésem. Az élelmiszerbiztonságot mindenféleképpen fontos kérdésként kell, hogy kezeljük, és ehhez vannak programjaink is. Ez a téma megjelenik a programalkotásban is. A finanszírozás százalékos arányának csökkenése azonban nem jelenti azt, hogy az érintettek segítség nélkül maradnak, és Schaggörens és Engels kollégáktól majd hallunk az új program dokumentumokról. Az új program időszakban a problémákat hogyan fogjuk kezelni az elkövetkezendő 7 évben? mint ahogy említette, ezt meg kell vizsgálnunk a program készítésben. Ezt a szempontot mindenféleképpen hangsúlyozni kell, mindegyik partner országgal ezt tudatosítani kell, és különösen azokban az országokban, ahol ez a probléma elsődlegesen jelentkezik, a klímaváltozás kérdését mindenféleképpen kulcsfontosságúként kell kezelni. Most a költségvetés vita folyik, globális fellépésekre is sor kerül, de a következő programidőszakban ez lesz az egyik legfontosabb prioritás minden egyes ország esetében. Kívánna még valaki szólni? Amennyiben nem, akkor a következő előadónkra várunk. Bizli úr egy kicsikét késik, úgyhogy néhány percet kérünk, hogy ellenőrizzük, merre jár a vendégünk. Ő képviseli a világ élelmezési programját, tehát egy pár perc türelmet, hogy kiderítsük, mi történt vele. Okay, colleagues, I'm very... Kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy David Beasley-t üdvözölhetem. Ő a világélelmezési program igazgatója tavaly óta. Mindenki megkapta az önéletrajzát, és mielőtt a program munkatársa lett, korábban Dél-Karolina kormányzója volt. Néhány nappal ezelőtt találkoztam vele, és ő elmondta, hogy vezetőkkel működött együtt a béke, a megbékélés, a gazdasági fejlesztés területén több mint száz országban. Most érkezett Jemenből egyébként, és gondolom, hogy a kollégákat nagyon érdekli, hogy mi történik Jemenben eh, egy vitát is folytatunk eh, ebben a témában itt a parlamentben, eh, különösen ami az élelmiszer segélyeket illeti, tehát nagyon szeretnénk megismerkedni az ottani tevékenységével. Mielőtt a programhoz csatlakozott, Dél-Szudánban, Észak-Nigériában, Jemenben és Szomáliában már eh, igen aktív volt eh, az éhezés leküzdésében. A világjelmezési programnak eh, sikerült felhívni a figyelmet világszerte ezekre a súlyos esetekre. És mi itt a parlamentben éppen most váltottunk eszmecserét a élelmiszer, táplálkozás, biztonság kérdéséről, és tudom, hogy a világlemzési program nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, úgyhogy nagy érdeklődéssel hallgatjuk majd a mondandóját. Köszönöm szépen! Nagy örömömre szolgál, hogy ismét itt lehetek. Találkozhatok önökkel. Néhány óra alvás után elképzelhetik, hogy a rengeteg konfliktus helyzet a világon, Jemenben, Szíriában, Nigériában, Nigerben, Maliban, milyen hatással van. Amikor én ezt a szerepet felvállaltam egy évvel ezelőtt, felkértek erre a pozícióra gyakorlatilag a legsúlyosabb humanitárius válságot éljük meg a második világháború óta, miközben eh, egy somó eh, szervezet csökkenti a finanszírozását. Úgyhogy felmerülhetett a kérdés, egy évvel ezelőtt eh, sokan kérdezték tőlem, hogy miért vállalom el ezt az állást. És sokan kérdezték, hogy az élelmiszerbiztonság miért fontos az általános stabilitás szempontjából világszerte. Amikor az élelmiszerbiztonságról megfeledkezünk, akkor gyakorlatilag nem beszélhetünk biztonságról. És most itt vagyok egy év múlva, másfél év múlva, néhány nappal ezelőtt jártam Jemenben, erről is természetesen beszélhetünk, Szíriában is. Mit jelent az élelmiszerbiztonság hiánya a világ egésze számára? De engedjenek meg először is egy általánosabb, átfogóbb képet, hogy felvázoljak. Kb. 777 millióan éheznek nap mint nap világszerte. Az elmúlt két évben ez 821 millióra ugrott, és a súlyos éhínségben szenvedők 80 millióan voltak két évvel ezelőtt, most pedig 124 millió. Az első kérdés az, hogy miért ugrottak meg ezek a számok, miért haladunk rossz irányban, miközben rengeteg eredmény született az elmúlt 200 évben, különösen az elmúlt 40, utolsó 40-50 évben komoly fejlődés értünk el a szegénység, az éhínség, a leküzdése terén, az élelmiszerbiztonság területén. Tehát eh, mi itt a dinamika? Akár Szíriáról, a rohingákról beszélünk, vagy Jemenről, Szíriáról, Szomáliáról, Nigerről, Észak-Kelet, Nigériáról. Kb. 80 konfliktus terület van, és itt számos régiót érint ez, különösen a Sahel régiót, ahol az asszály, az áradások, ezek mind a klímaváltozásnak betudható jelenségek sújtották a térséget. megvannak a problémáink, de vannak megoldások is, és ezekről szeretnék ma beszélni. Ugyanis nem folytathatjuk a régi nótát. Tudom, hogy az USA szempontjából most itt a finanszírozásról beszélek, az egyik oka, amiért rábírtak erre a állásra, az, az volt, hogy az USA az új kormány keretében 6 milliárd volt két évvel ezelőtt a finanszírozásunk, ami aztán 1,9-re esett vissza. Tehát a fehér házat kellene meggyőzni és jó lehet Washington mindennel küzd, mindennel szembeszáll, de az élelmiszerbiztonság egy nagyon fontos terület. A republikánus és a demokraták is együttműködnek Washingtonban. Úgy tűnik, hogy számukra az élelmiszer az egyik béketeremtő eszköz vagy fegyver. Tehát az 1,9 milliárdról 2,5 milliárdra emelték a segélyezést tavaly, idén pedig valahol 2,5-3 milliárd közötti szám várható. Mind a republikánusok, mind a demokraták a képviselőházban és a szenátusban is kifejezték, hogy ők ha az európai szövetségeseikkel együtt akarnak működni, akkor mindkét félnek emelni kell ezt a segélyezést. Az Európai Unió, az USA, Németország szintén fokozta a segélyezést, tehát mindannyian együtt kell, hogy működjünk. Én most a saját tapasztalatomra támaszkodva azt kell mondanom, hogy nagyon gyakran silókat teremtünk, és ez a rendszer működött 34 évvel ezelőtt, de nem annyira egyszerű ma a helyzet. A rövid távú katasztrófa mentés valamilyen természeti katasztrófa esetén viszonylag könnyen eredményez humanitárius segélyezést. De ha veszünk olyan régiókat, például a Sahelt, hónapokkal ezelőtt egy biztonsági konferencián vettem részt, mindenki a Sahelről beszélt, a ruandai elnök azt mondta, hogy ez nem a Sahel problémája ennél, egy sokkal átfogó probléma az Atlanti óceántól a Vörös tengerig ugyanis meglehetősen gyengék a kormányok, gyenge a gazdasági környezet, az ISIS kiszorították Szíriából, de hova mennek? A Sahel övezetbe. Az Al-Qaeda a Boko Haram segítségével, és igyekeznek visszaélni ezzel a sérülékeny helyzettel. Ezt láttuk Szíriában is. A francia TV4-en már szó volt erről, amikor Szíria került szóba, 20 milliós lakosságról beszélünk, a destabilizálásról, a migrációról, az ISIS is beszivárgott. Itt összesen nem 20, hanem 500 millió ember destabilizálásáról beszélünk. És a szírválság esetén sokkal többet tudtunk volna tenni, előre kellett volna látnunk, és az kiváltó okokkal foglalkozni, és nem utólag reagálni. Szerintem sokkal több pénzt megtakaríthatunk volna, hogyha korán lé, időben lépünk. Amikor 90 millió ember táplálkozásáról beszélünk naponta, akkor az el lehet képzelni, hogy mit gondolnak az emberek. Tehát Szíriában mi azt tapasztaltuk, hogy minden egy százalék növekedés az éhénységben sokkal nagyobb, hatványozottan nagyobb migrációt vált ki. És általában az emberek nem akarják elhagyni az otthonukat, ez több tanulmány is alátámasztja. Ha nincsen élelmiszer, és nincs biztonság, akkor nyilván felkerekednek a családjukkal együtt. És azt láttuk, hogy mielőtt Szíriát elhagyták volna, legalább háromszor, négyszer átköltöztek az országon belül. Én pár héttel ezelőtt egy asszonyjal beszéltem, aki azt mondta, hogy a gyermekeivel háromszor költözött arrébb, ők ugyanis nem akarták a hazájukat elhagyni, már évszázadok óta ott éltek. És a szíriaiakat az önök pénzügyi segítségének köszönhetően is támogatni tudtuk, akár Törökországról, Libanonról, Grúziáról beszélünk. Szíriában egy élelmiszer adag 80 centbe kerül de a háború következtében, a háborús övezetekben ez az összeg lényegesen megemelkedett. Úgyhogy most úgy számolunk, hogy az ilyen fellépéseink évente egy, milliárddal, egy milliárd dollárral többe kerülnek a logisztikai költségek miatt háborús övezetekben szemben a békés helyekkel. Tehát Szíriában ez az 50 cent Brüsszelben vagy Berlinben 50 eurónak felelne meg. És a szíriaiak nem akarnak itt lenni. Ők, ők otthon akarnak maradni. És ezt a szíriai dinamikát még tovább súlyosbítja, hogy Szíria csak évente négy tonna, négy millió tonna gabonát állít elő. És mi történik, ha véget ér a háború? Hogyan alakul majd a stratégiai helyzetük? Én Damaszkuszban jártam néhány héttel ezelőtt, és hihetetlen, hogy mennyire lesújtó az ottani helyzet és lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy ez egy elszigetelt eset, de nem, mert az egész terület teljesen lepusztult. Az iskolákat kell újraépíteni, a gyerekeket vissza kell küldeni az iskolába, és itt az EU-nak, a nyugatnak ki kell találnia, hogy hogyan lehet újjáépíteni az országot, és hogyan lehet visszatéríteni a szíriaiakat. Különböző programokat kell kidolgozni az élelmiszer biztonság érdekében, a kisgazdálkodókat bevonva, függetlenül az uralkodó rezsimtől, függetlenül attól, hogy ki van éppen hatalmon. Az élelmiszer biztonságot mindig biztosítani kell amikor három millió ember élelmiszer ellátásáról beszélünk például, Törökországban három milliót segélyezünk különböző transferek révén. Ez évente két milliárd dollárt jelent. Ez az egyik legnagyobb humanitárius program és ez nem csak természetbeni, hanem készpénz segélyt is jelent. A megfelelő modellt kell éppen kiválasztani. Törökországban például van a, egy hitelkártyarendszer, amivel élelmiszert vásárolhatnak, lakbért fizethetnek. De vegyük például Libanont ott is nagyon sokakat támogatunk. Libanon egy nagyon kicsi és gazdaságilag törékeny helyzetben lévő ország. És több száz ezreket segítünk Libanonban. Az USA, az EU, Németország által nyújtott támogatásokkal árukat vásároltunk, mert egyébként a gazdaság összeomlott volna. Hogyan tudjuk minimálisra szorítani a több millió Libanonban tartózkodó menekült nehézségeit? A készpénz alapú transferekkel 500 boltot alakítottunk ki a menekültek számára, és több száz millió dollárt költünk Libanonban az üzletekben kapható élelmiszer egy harmadát helyben állítják elő, helyben dolgozzák fel, a normál kereskedelemi forgalom keretében. Tehát ezzel hozzájárultunk a gazdasági helyzet normalizálásához is, és ezzel nem csak az élelmiszer biztonságot oldottuk meg, hanem a gazdasági helyzeten is segítettünk. Úgy gondolom, hogy minden humanitárius dollár egy lehetőséget is magában hordoz például az iskolai élelmiszerprogramok programok is itt megemlíthetők. Szerint, ha megengedik, akkor én most egy kétperces videót szeretnék bemutatni, és ez igencsak elgondolkodható lehet. The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 Maybe, David will keep speaking and then we'll get to it when... Talán akkor folytassa ezek előadást, és majd megnézik a videót, amikor el tudják indulni. Rendben, tehát ezen a videón azt látják majd, hogy hogyan uh, tudtuk uh, az uh, humanitárius dollárokat lehetőségé uh, transformálni. Ezt itt uh, Nigerben látják, ez a száheli övezet ez a kép világosan tükrözi, hogy hogy is néz ki ennek az egész regionának a földrajza. Ez nem egy elszigetelt hely. Ha megnézik az elmúlt 10, 20, 30, 40 év történetét, akkor azt látjuk, hogy a nemzetközi közösség humanitárius segít, segít nyújtott ebben a térségben, és nincs, nem látszik az út vége, a következő 20-30-40-50 évben tovább kell fizetni ezt a pénzt, kivéve, hogyha fejlesztési és unitárius megoldást találunk. Ebben a régióban, ahogy korábban említettem, eh, még komplexebb a helyzet, mert eh, a Sahara eh, egyre inkább terjeszkedik eh, dél felé, évente egy kilométert eh, emészt meg. Ez azt jelenti, hogy az állattenyésztők, legeltető állattenyésztők eh, leszorulnak délre a földművelők területére. Az ISIS, az iszlám állam jön és kihasználja a legeltető állattartók és a letelepedett mezőgazdasági gazdálkodók közötti konfliktust. Úgyhogy itt igyekszünk lehetőségeket teremteni. Itt elindítottuk a félhold programunkat. És elmondhatom, hogy akár menekültekről, akár nem menekültekről beszélek, egyszerűen egy szegény országban az emberek nem akarnak segélyeket. Nem azt akarják, hogy segítsünk nekik, szabadak akarnak lenni, fenntarthatóságot akarnak, függetlenséget akarnak tehát amikor mi megjelenünk egy ilyen programmal, amikor, tehát bármilyen programmal jövünk, nem érdekli őket, hogy milyen fajta megoldást kapnak, egyszerűen függetlenséget, fenntarthatóságot akarnak, és nem rövid távú megoldásokat. Itt mindenféleképpen hosszú távú de fejlesztési dinamikára van szükség. Úgyhogy ezen a területen megteremtettük a Félhold programot, talán majd látják a videót, videón, ami azt jelenti, hogy a megfelelő programot alakítjuk ki, amit összekötünk az iskolai étkeztetés programjaival, akkor, akkor ez tud működni. Itt pénzügyileg, matematikailag megfelelő módon kiszámolva látható, hogy a megfelelően költséghatékony programokkal meg lehet oldani a problémát, és nem mindegy, hogy hatékonyságról vagy, vagy eredményességről beszélünk, hiszen vannak olyan teljesen eredménytelen programok, amik egyébként százszerzékosan hatékonyak. Ennek nincs értelme. A mi célunk az, hogy minden egyes országban, ahol ott vagyunk, sikerüljön elérni azt, hogy senki ne éhezzen. Ehhez arra van szükség, hogy olyan stratégiát alakítsunk ki, amely lehetővé teszi, hogy amint a terület lábra áll, mi onnan távozhassunk. Hiszen nyilván robusztus dollár mennyiségekre van szükség ezeknek a programoknak a támogatására de szükség van a humanitárius és a gazdasági támogatás, fejlesztési támogatásra is. 10 millió fát ültettünk, most ültettük le az 1 milliárdomadik fát a programjaink összességét tekintve, több mint fél millió acre területet rehabilitáltunk a száheli övezetben, több ezer, több ezer hektárnyi területet sikerült rehabilitálni, és de beszélhetünk a legeltető állattartók számára kialakított etető telepekről, beszélhetünk kutakról, 5000 kilométernyi öntözőrendszerről és egyéb vízcsatornázásról, hogy az élelmezés biztonság kérdéseit meg tudjuk oldani. Tehát amikor eredményes programot hozunk létre, és azt kiegészítjük egy iskolai étkezdetési programmal, hiszen itt a kisfiúk, kislányok nagyon keveset járnak iskolába, és sem mennek is iskolába, a lányoknak alig-alig van reménye, tehát hogyha iskolai étkezési programot indulunk, akkor a fiúk és a lányok is legalább lehetőséget kapnak arra, hogy a különböző csoportokból, törzsekből együtt, egyének együtt megosztják egymással a kenyeret, hihetetlen dolgok alakulnak ki, anekdotikus beszámolók és tapasztalatok szólnak arról, hogy ezekben a térségekben itt a migráció egyszerűen lecsökken, a, a kamaszkori terhesség aránya lecsökken, az erőszakos, a kamaszok, kis kamaszlányok er, erőszakos férhezadása csökken, a gazdálkodók elüldözése a területekről a legethetők által ugyancsak lecsökken, csökken eh, az al vagy az ISIS általi eh, toborzás aránya. Eh, rengeteg anya mondta nekem ezt személyesen, hogy Bizli úr a férjem nem akart az ISIS katonája lenni, de egy-két héten keresztül nem tudtunk egy, egy kislányunknak ételt adni, úgyhogy a férjemnek nem volt más lehetősége, elment az ISIS-hez harcolni. Tehát amikor élelmez, élelmezés biztonságot teremtünk ezekben a térségekben, akkor megakadályozunk azt, hogy az emberek radikális szervezeteket csatlakozzanak. Persze beszélhetünk az önkéntes és az erőszakos migrációról, és ez nagyon kellemes vita, akár Latin Amerikáról beszélünk az USA fele, akár Európáról beszélünk, bárkik is jönnek ide. Talán majd egyszer csak működik a videó is, de megy, akkor nézzük meg a videót. Here we go. Should work. Oh yeah. so it's one little So one little flip. So. Welcome to the Sahel. This is a pretty tough place. Crusted soil, no hope it seems. Not much to have uh, hope in, but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 not as tough a place as you can be. It's almost like a loop. Except the World Food Program with its expertise. Ebben a térségben kialakítottunk ilyen félhold alakú kis területeket. Nem tűnik túl látványos dolognak, de a klímaváltozás miatt más termelési mód nem létezik. Ezekben a félhold alakú kis buckákon az a minimális eső, illetve hajnali harmat, ami hajnalban leszáll, az éppenséggel elég az, hogy valami növényt termesztenek, és a kezükbe vegyék a saját jövőjüket. but also to sell in the market. And that means incomes, and that means economic and that means self-determination. That means no longer does the World Food Program need to be here. And that's a win-win. The World Food Program, saving lives and changing lives. Nos, ez a kettő perces videó, szeretném volna, ha a saját szemükkel látják, hogy mi a különbség a program előtt és a program utáni helyzet között. That's not me. Terrorist attack. <laughs> Nos, most, hogy kikapcsoltuk az ajt, a videónak az volt tehát a lényege, hogy az világélemzési programban van képességünk arra, hogy ezt a modellt eh, nagy léptékben alkalmazzuk az egész térségben, a világ egész térs, eh, eh, érintett térségében, és ezt eredményesen tudjuk csinálni, mert ez nem sokkal kerül többe, mint bármi korábbi segélyprogram, de nagyon sok pénzt megtakarít hosszú távon, hogyha ezt megfelelően csináljuk. És itt eh, fontos annak, hogy a fejlesztési ágazattal foglalkozók és a eh, segélyezési humanitárius ágazattal foglalkozók lépjenek ki a saját kis katujájukból, a nevezetes silókból, eh, és dolgozzanak együtt, hiszen az Egyesült Államokban ugyanerről beszélünk, nem az a helyzet, mint 40 évvel ezelőtt volt, teljesen más a helyzet, ki kell lépni a skatujákból, és beszélni kell egymással hogy hosszú távon meg tudjuk teremteni a rugalmasságot ahhoz, hogy rövid és hosszú távú megoldásokat tudjunk találni. Talán néhány percben beszélnék még Jemenről is, hogyha érdekelni őket. Most jártam Jemenben, most jöttem el Jemenből, és közvetlenül az ENSZ biztonsági tanácsához eh, repültem, ahol eh, megbeszéltük a jemeni válságot, amely romlik, annak ellenére, hogy eh, a konfliktus alapvetően ugyanaz, mint eddig, most egy kicsit más a dinamikája, Hagy beszéljek erről. Először is eh, Jemen régóta szegény ország. Eh, már a háború előtti súlyos szegénység volt itt. Eh, a gyermekek felelősi visszamaradása a világ legrosszabb statisztikáját adta. A reál értéke 1-11-hez arányult az USA dollárhoz képest, már ez 1 a 215-höz a váltási arány. A gazdaság az elmúlt 20 évben egyfolytában romlik. A real jelen pillanatban 680-720 as árfolyamon áll a dollárhoz képest. A szaudiak lezárják a, a, az út, a kikötőket, nem adnak segélyeket nem biztosítanak, de ezen tudunk változtatni tárgyalások útján, tehát végül is a kikötőket feloldották, és valamennyi pénzt adnak is. Most azonban nehéz bizonyos területekhez hozzáférni, de nagyon nehéz a helyi lakossággal együttműködni, vannak együttműködő, van olyan csoport, amely együttműködő, van amelyik nem. Ezzel együtt egyre magasabb azoknak az embereknek az aránya, akiknek nem biztosította az élelmezés biztonságuk. 3,6 millió emberre nőtt az éhezők száma az elmúlt időszakban. A, a súlyosan éhezőknek, akiket az éhhalál fenyeget, most már 8 millióról 15 két millióra emelkedett körülbelül, őket kellene eltartanunk. Legalább 12 percenként meghal egy jemeni gyermek éhen. Drámai a helyzet, és itt a dilemma. Nem tudjuk a humanitárius igényeket humanitárius segélyekkel csak kezelni. 120 millió helyett 150 millióra lenne szükségünk havonta ahhoz, hogy 12 millió éhező jemenit el tudjunk látni. Nagyon pozitív tárgyalásokat sikerültem, sikerült folytatnom az a kapcsolatban, hogy mit tudunk hatékonyabban tenni, és ez jó az EU, az USA is, az Egyesült Királyság, Németország is, Japán is igen e, pozitívan e, e, járnak ez hozzá. A szaudiak is felvállalták a saját arányukat, de még egyszer 150 millió dollárra van ö, szükség havonta, amit fejlesztésre is lehetne használni a világ más részeiben. Nos, ö, itt ez a lehető legrosszabb helyzet. A gazdaság olyan gyorsan ö, zuhan magába, hogy a jemeni riál vásárlóértéke elvesztette kétharmadát az eredeti vásárértékének, nincs élelmiszer, az élelmiszer gyakorlatilag nem áll rendelkezésre, nem lehet boltban megvenni. 8 millió ember elvesztette a megélhetését. 1,2 millió állami alkalmazott nem kap fizetést, vagy éppen csak csöpögtetnek nekik valamennyit. Talán a szaudiak is segítenek ebben, nem vagyok benne biztos. Az Egyesült Arab Emirátusok is talán valamennyit segít. Mi támogatunk további 8 millió embert, de hát ez édes kevés. Nincs válasz erre a kérdésre hogyha hiába, hiába szórjuk a likviditást a, a piacra, hiába öntjünk bele a pénzt, hogyha ugye elmentem az ENSZ biztonsági tanácsához egy szakértővel, és elmondtuk, hogy a humanitárius katasztrófát nem tudjuk csak humanitárius eszközökkel és segélyekkel kezelni. Úgy gondoljuk, hogy 200 milliós likviditást kellene helyi gazdaságba havonta beönteni, ahhoz, hogy a, a, a, a riálnak az árfolyamát 400-as szintre hozzuk a dollárhoz képest a mostani 720-ról. E, így lehetne készpénz alapú átutalásokkal a gazdaságot kicsit életre talpra állítani, és az Egyesült Arab Emirátusokkal és mákokkal fogunk ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytatni. E, a szemem előtt haltak meg gyerekek e, kifejezetten háborús zónáról van itt szó, szellemvárosról. Nem tudom, hogy hányan láttak már, látták már azokat a régi western filmeket, ahol csak a, a szél fújja az érdekszekeret, és semmi életnyom. Ez a helyzet Jemenben is. És hát azzal nézes, szembesülünk, hogy hogy ugye a mi saját raktáraink súlyos, komolyan védett létesítmények, hiszen innen tudjuk ellátatni az embereket, ugyanakkor a fegyveres szervezetek rendszeresen megtámadják ezeket az létesítményeket, fölmennek a tetőre, és onnan lövöldöznek emberekre nem régiben az egyik gabona raktárunkban taposóaknákat találtunk. Hetet. A Hutik által kontrollált területen. Hogyan lehet itt működni? Ez egyszerűen elfogadhatatlan. A gyerekek, akiket a kórházban láttam, és egy tipikus kórházi termet képzeljenek el. 8 hónap volt, 3,3 kg-os testsúlya, 9-10 kilósnak kellett volna lennie. Kilógott a lábacskája a takaró alól, gondoltam, hogy majd megcsiklandozom, és majd mosolyog egy kicsit. Olyan, mint egy szellemet simogattam volna. Semmi ráció nem volt. Egyre több anyával, rengeteg anyával beszéltem, akik azt mondták, hogy, hogy vessenek már véget a háborúnak. Jöttek utána az asszonyok, hogy ne menjen el, mert amíg ön itt van, addig béke van. Haddidában hát, úgy döntöttünk, hogy egy havi élelmiszert kiosztunk, akkor legalább nem kell kimenniük az, az utcára se. Eh, ha hetente vagy két hetente jönni kell eh, élelmiszerért, akkor, eh, akkor hetente, két hetente lőnek rájuk. Ha egy havi élelmiszert kiosztunk, akár talán csak havonta egyszer lőnek rájuk. Nagyon sok barátom az ENSZ-nél el is mondta, hogy ebbe a térségbe nem mehetnek el. Én azt mondtam, hogy nem a francot nem. Szegények, és azt akarom, hogy a világ tudja, hogy ezeket a szegényeket minden áron meg kell védenünk. Jemenben a helyzet sötét. Úgy gondolom, hogy látszik talán valami kis fény a, a alagút végén. Úgy gondolom, hogy a nyugati érdekek felismerik, hogy ez így nem fenntartható. A hutikkal egyeztetünk, van olyan csoport, amelyel viszonylag jól együtt lehet működni, van olyan csoport, aki szerintem semmi nem érdekli őket. De, tehát attól függ, hogy kivel áll az ember szóba tehát körülbelül ez a helyi tapasztalatom Jemen belső életéről rettenetes a helyzet, és amit a háború nem pusztított el három és fél alatt, azt a gazdaság össze roppanása a következő három és fél hónapban meg fogja tenni. Tehát ez a likviditási probléma, az rettenetesen nagy probléma, ezt azonnal kezelni kell, méghozzá az emberi segélyprogramokkal együtt. Ez Jemen, és talán még 4-7-8 percig beszélhettem volna, de talán sikerült összefoglalni, hogy a humanitárius fejlesztést, a humanitárius támogatást a fejlesztéssel együtt kell kezelni. Az önök biztonsága kritikus fontosságú, nem csak mi partnerünként, hanem a többi nemzetközi szervezet partnereként is. Nagyon köszönöm az önök támogatását, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy eredményesebbek és hatékonyabbak legyünk. Egyébként az átláthatóságot tekintve a világ 500 szerzete közül mi vagyunk a legáttekinthetőek, áttekinthetőbbek, úgyhogy nagyon alaposan és gondosan használjuk fel az önök dollárait. Köszönöm. Well, thank you very... Nagyon szépen köszönöm, David. Igazán nagyon jó betekintést adtál a gyakorlati kérdésekbe a helyszínen. És mint ahogy mondtad, ezeknek a silóknak, ezeknek a skatujáknak meg kell szűnniük, és holisztikusabb, átfogóbb megközelítést kell alkalmazni az ENSZ, az EU, egy-egy kis morzsát ott elszór, de tudjuk az életszámos területéről, hogy egy átfogóbb megközelítésre van szükség. Itt most két főigazgatóság is képviseli magát, a DEFCO és az ECO részéről ők már hosszabb ideje ápolják ezeket a kapcsolatokat, és láttuk, hogy a különböző országokban hogyan működik a világélelmezési program. Például én magam is láttam a Törökországban, a szíriai határon, és sokkal méltóbb ha az embereknek pénzt adunk, amivel, amiből élelmiszert tudnak rendes üzletekben vásárolni. Itt említette a készpénz transfereket. Erre a populista média azt mondja, hogy itt az EU szórja a pénzt ezekre az emberekre, mint ahogy itt most elmagyarázta, ennek sokkal nagyobb hatása van a helyi gazdaságokra is, és ez a mi érdekünk is, hogy akik ott akar, otthon akarnak maradni, otthon tudjanak maradni, és saját magukat tudják fenntartani. És most itt a kollégákhoz fordulok, gondolom többen akarnak kérdezni, még van ideje. Először is Mila Vilja Pekka, aztán Maria Hajbuk és Charles Görens. Peterle kolléga is kért szót. Remélem, hogy röviden fognak fogalmazni. Finnül folytatom, ha rendben van. Kiitoksia, kiitoksia pääjohtajalle erittäin. Nagyon szépen köszönjük ezt a prezentációt, nagyon őszinte, prezentációt kaptunk a helyzetről, az élelmezés, illetve az éhezési helyzetről, és külön kiemelném azt, hogy ön megfogalmazta, hogy ezek ember által okozott csapások. Az élelmezési válság és az összes többi is mind olyan esemény, amelyet emberek váltottak ki, ennek kellene, hogy véget vetjük. Persze ott vannak más tényezők, mint a szárasság és egyéb klimatikus hatások Afrikában, de nagyon nagy mértékben ezek a kialakult helyzetek, ezek a szomorú, elszomorító helyzetek az érzéssel kapcsolatosan, az éhínséggel kapcsolatosan, amelyekről statisztikákat is közölt, elfogadhatatlan, ö, egyszerűen félelmetes helyzetek ezek. Kettő dolgot szeretnék ugyanakkor kiemelni, és kettő olyan megoldást is szeretnék itten tárgyalni. Ö, ugye tudjuk azt, hogy már jártunk a Holdon, az ember járt már a Holdon, különböző űrprogramokat hoztunk létre, és ezek a programok nagyon nagy pénzügyi támogatásban részesülnek. De talán fel lehet -e vetni azt, hogy az új technológiák képesek lennének arra, hogy megoldásokkal segítsenek nekünk. Például az elsivasagodás, sivatagosodás tekintetében. És Amerikában, Európában is sokszor beszélünk manapság a mesterséges intelligenciáról, ugye szó esik vezeté nélküli járművekről. Ezeket meg tudjuk oldani, ilyeneket létre tudunk hozni, de ugyanakkor az éhínséget nem tudjuk kezelni, nem tudjuk felszámolni. Nagyon fontos lenne, hogy ezekre a kérdésekre megoldást találjunk, és például visszavesünk olyan jelenségeket is, mint az erdőírtások. Ez lett volna az első témaköröm. A második a következő. hogyan lehet célzott támogatásokat biztosítani. Tehát az éhező emberekhez jusson el az élelmezési segély. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Létezik az élelmezési világprogram, de ő, ő, nagyon gyakran pont azok, akik a leginkább rászorulnának, nem kapják meg ezt a segítséget. Hogyan tudunk tehát helyi szinten kifejezetten célzottan fellépni, és eljutni azokhoz, akik a leginkább rászorulnak az élelmezési segélyezésnek. Köszönöm szépen, Maria Hajbuch. Köszönöm szépen. itt már egy bürói látogatás alkalmával megismerhetett. Itt a helyzetet nagyon jól felvázolta, és amikor a világélemzési programról van szó, én nem vártam mást ezzel kapcsolatosan. Fontos megjegyezni, hogy a jelentésekben a hosszú távú segély és fejlesztési programok összekapcsolódjanak. Bemutatta ezt a videót is, ezt már korábban is láttam. A gazdálkodóknak nyújtanak itt segítséget, és azt hiszem, hogy a jó szervezettség hiányában nem jutnak sokan élelmiszerhez. Lenne néhány kérdésem. Milyen szerepet játszik eh, az ön munkájában a biodiverzitás? Ez egy eh, alapvető elem, eh, amikor élelmiszertermelésről beszélünk, és mint ahogy a videón is láttuk, a gazdálkodók együtt próbálják a talajt megművelni. Milyen vetőmagokkal segítik őket, a helyi vetőmagok milyen szerepet játszanak, hogyan képezik, készítik fel a gazdálkodókat, milyen képzési lehetőségek vannak, és még azt is szeretném megtudni, hogy milyen magán cégekkel működnek együtt, helyi vállalatokkal, vagy pedig nagy koncernekkel, részletesebben, tehát hogyan néz ez ki, ugyanis ő nekik is komoly szerepük lehetne az éhínség elleni küzdelemben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Charles Görens. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon megrendítőek voltak ezek a szavak, nagyon nehéz most józanul beszélni mindezek után, az ész alapján némi rálátással kell, hogy rendelkezünk ahhoz, hogy a helyzetet elemezzük, és fel kell, hogy tárjuk a mögöttes okokat. Néhány évvel ezelőtt a Száhel és Nyugat-Afrikai csoportnak voltam az elnöke. Ott hallottunk egy, annak idején hallottunk egy tanulmány következetes erről, és szó esett arról, hogy a 60-as, 70-es és 80-as, 90-es években hogyan alakult, 60-as, 70-es, és 80-as években hogyan alakult eh, a mezőgazdasági termelés. Stagnált a termelés, nem változott annak a mértéke, egy főre vetítve. Most persze ez egy nagyon gyors eh, összefoglaló a dologról, de hogyha az ember elemezte mélyebben hatóan a dolgokat, kiderült az, hogy idő közben háromszorosára emelkedett a lakosság, a lélekszám. Tehát ilyen szemszögből kell figyelembe vennie ezen korábbi adatokat. Ön beszélt a demográfiai adatokról is, de inkább ön következményként említette a demográfiai tényezőket, mint az élelmezési programnak a következményét, mint jó programnak. Ez azt hiszem igaz, de ugyanakkor ok okozati viszony is fennáll ezen esetben. És ugye ebben a régióban, hogyha megnézzük a demográfiai folyamatokat, akkor azt látjuk, hogy sem a időben, sem a térben olyan folyamatok nem mentek végbe, mint az utóbbi években. Készek vagyunk-e beismerni azt, hogy a szegénységnek ez az egyik eh, kiváltó eh, oka, kiváltó tényezője. Ezt nem nagyon szokták elismerni eh, többek között ebben az intézményben sem, már pedig úgy gondolom, hogy amióta a pápa azt mondotta, hogy családoként két gyermek elegendő. Úgy gondolom, hogy ezt is fel lehet vetni itt is, mert ugye vannak egyesek, akik úgy gondolják, hogy vallásjogok miatt ezen kérdésekről nem is szabad beszélni. Ez lett volna az első témaköröm. A második felvetésem a következő. Mégpedig az erdőírdások az elnök asszony, a hetes elnök asszony is beszélt erről. Nos, ugye a, ha ugye meg kell találni a kellő eszenciákat, mármint kellő fa, fajtákat ahhoz, hogy erdő telepítésekre kerüljön sor. Úgy gondolom, hogy itt ambiciózus programokra van szükség, mégpedig a jelenlegi technikai, tudományos és erdészeti tudományoknak a talaján kell, hogy ezek a programok megfogalmazódjanak, mégpedig stratégiáknak a mentén. De kik fogják ezen stratégiákat meghatározni, megfogalmazni, és mit várnak önök az Európai Uniótól a következő hét évben, tehát a következő ugye tervezési, pénzügyi tervezési keretben 2021-től 2027-ig. Mire számítanak e témában az Európai Uniótól? Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon örülök, hogy Le úr itt van, akivel az MV keretében egészségügyi kérdéseken együtt szoktunk működni. Köszönöm, Linda, és köszönöm igazgató úrnak is, hogy megosztotta a gondolatait, tapasztalatait. Úgy látom, hogy a Szahara fejlődik, és eh, egyre nagyobb kihívás eh, jelent eh, számos következménnyel járva, és szeretnék gratulálni önnek ehhez a nagyon egyszerű módszerhez, az félholdas művelési rendszerhez. Itt nem kell új kutatási pénzeket felhasználni, amikor a meglévő tudást is ki lehet aknázni. Ön az Európai Uniónak a partnerével is együttműködik, aki a humanitárius és fejlesztési kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Szerintem a két filozófiát szorosabban össze kéne kapcsolni, hiszen nem feltétlenül mindig több pénzre van szükség, hanem jobb koncepciókra, jobb módszerekre is, erőteljesebb partnerségre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szofko kolléga. Köszönöm igazgató nagyon jó, hogy ellátogatott hozzánk, én az elődjével igen jó kapcsolatot ápoltam Rómában, és egy kérdésem lenne, el tudnál magyarázni a, az Egyesült Államok elég furcsa hozzáállását a multilateralizmushoz, az eh, ENSZ szervezetek finanszírozásához, Ön egyébként kapcsolatban áll a római nagykövettel is, aki ezekben az ügyekben illetékes. A jemeni helyzettel kapcsolatosan hogyan látja a legutóbbi helyzetet Szaudarábia és Jemen kapcsolatát, hogyan hat ez a jemeni helyzetre? Kiváló munkát végez, én ezt maximálisan elismerem. Ez rendkívül nemes munka. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor azt hiszem, hogy ennyi volt, ennyi kérdés volt. Meglehetősen hosszú utat tett meg, és keveset alud, de hogyha tudna válaszolni. Igyekszem rövid lenni. Először is, ami a fejlett technológiák alkalmazását illeti, az ENSZ eh, a legnagyobb felhasználója a blockchain technológiának, a drónoknak, az imaging technológiának, szoftver vállalataink is a legnagyobbak, évente 100 millió dollárt eh, költünk az ilyen integrált adatbázisokra, És nekem ez a legszimpatikusabb a programunkban, hogy egy 25 cent komolyan segíthet. Dél-Szudánban például helikopterrel szállítottuk az élelmiszert, és ott főztük meg a legtávolabb eső területeken vagy pedig a levegőből dobtunk le csomagokat, ami nagyon jó, de igen drága, költséges mulatság, sőt a veszteség is nagy. Tehát egy új ejtőernyőt fejlesztettünk ki, tehát már nem helikopterrel visszük oda az élelmiszert, aminek oda kell mennie, lerakni, visszamenni, hanem az ilyen ejtőernyős módszert alkalmazzuk, és ezzel 25 millió dollárt sikerült megtakarítanunk évente. Ennyi élelmiszert szállítunk. Tehát a radarfejlesztések például Németországban itt megosztjuk egymással az elképzeléseket, értékeljük azokat, mi az, ami működőképes, és ami a biodiverzitást illeti, komoly szakértelemmel rendelkezünk ezeken a, ezen a területen, például Jordániában, Algériában, a tindui menekültáborban is aktívak vagyunk. Alibaba-val találkoztam nemrég Zongholban, két, hét, két és fél héttel ezelőtt, amikor Kínában jártam, és a magánszektor részvétele nélkül mi önmagunkban nem tudunk az éhénységen segíteni. És a magánszektorról szólva, én mindig azt mondom nekik, hogy nem a pénzük érdekelnek, hanem az, hogy stratégiailag vállaljanak szerepet, és a helyszínen küzdjenek az éhezéssel szemben. És kiváló volt az együttműködésünk. Nagy mezőgazdasági vállalatok Európában és az USA-ban is készséggel segítenek a problémák megoldásában szakértelemmel, gyakorlati eszmecserék révén. És eh, itt eh, nem csak a beruházások megtérüléséről van szó. Természetesen eh, nyilván ők megtérülést várnak a beruházásaik után, de talán feláldozzák a megtérülésük egy részét, ha azzal hozzá tudnak járulni egy szegény ország stabilizálásához. És azt kérjük, hogy integrálódjanak, és lehet, hogy kevésbé nyereségesek lesznek, de fenntarthatóbbak hosszabb távon. Tehát ilyen tekintetben gyakorlati szinten is folytatunk velük párbeszédet. Jobb vetőmagvak, jobb technológia, jobb beruházások, képzés, szintén egy nagyon fontos terület, hiszen a humanitárius fellépés nem csak arról szól, hogy árukat vagy pénzt osztunk szét, van, ahol a készpénz alapú transzferek nem is működnek. Tehát igyekszünk minden egyes helyzetet külön-külön értékelni. De a képzés rendkívül fontos. Több millió dollárt fordítunk a képzésre, az élelmiszer biztonsággal összefüggő programok keretében. Mi vagyunk a legnagyobb ilyen program, és én a donoroktól, más ügynökségektől azt kérem, hogy ha ők nem rendelkeznek plusz kapacitással, akkor mi ebben segíthetünk, és mi azt szeretnénk, hogyha a kedvezményezettek fenntartható segítséget kapnának és önellátóká válnának. Az élelmiszerbiztonság biztonság alapvetően fontos kérdés, és ha ez, erről nem gondoskodunk, akkor mindegy, hogy milyen biztonság létezik, az önmagában nem működik. Az ENSZ biztonsági tanácsa is egy határozatában kimondotta, hogy az élelmiszer biztonsága a legfontosabb a világ minden részén. És ezt eddig természetesnek vettük, viszont most egyértelműen látjuk, hogy ennek milyen kulcsfontosságú szerepe van. Egyes <clears throat> helyeken a technológiákat nagyon szofisztikált módon fel tudjuk használni és javítani a tevékenységünket, ha például az éghajlatváltozásról beszélünk, de egyes helyeken 16. századi megoldásokra van szükség, és nem szabad, hogy itt becsapjuk magunkat. Minden egyes ország más és más. Ami Zairban működik, lehet, hogy Jemenben nem válik be. Úgyhogy azt kell biztosítanunk, hogy az EU vezetői is kellő rugalmasságot mutassanak, és az adott modalitáshoz igazítsák a segítséget. Németországnak, az USA-nak is van programja, az EU-nak, de egymással nem állnak szóba. Én emlékszem az egyik utamon, az egyik nagykövet azt mondta, hogy az együttműködést kell fokozni, és én arra hívtam fel a figyelmet, hogy le kell ülnék és párbeszédet folytatni, mert így átfogóbb lehet a segítség. Én azt hiszem, hogy minél átfogóbb, holisztikus megközelítést alkalmazunk, annál hatékonyabban használható fel minden egyes dollár. És engedjenek meg egy példát. Erre törekszünk mindenhol. Afganisztánban a Mazar Sharif vittünk be élelmiszert. Ez segített abban, hogy a talibán toborozzon, vagy újabb embereket vonzon be, a pénz, ha pénzt viszünk be a területre, és a gazdálkodókat segítsük, segítjük azzal, és találkozunk a gazdálkodókkal, kisüzemekkel, és azt mondjuk nekik, hogy mi megveszünk tőletek X mennyiségű gabonát, ekkora mennyiségre van szükségünk. Erre a gazdálkodók új embereket vettek fel, traktort vásároltak, Futtatták a tevékenységüket, és ezzel a helyi gazdaságot is segítettük, és tőlük vásároltuk fel az ő üzemeikből a gabonát, és szállítottuk el azt a Messerserif területére. Ezzel tulajdonképpen a természeti tájat is rehabilitálni tudtuk. Egy 5000 hektáros területen, ha egyáltalán nem esik, majd lezúdul egy nagy áradat a hegyekből, ez teljesen tönkre teszi a vetést. Tehát a helyi gazdálkodókkal együttműködve megakadályoztuk az eróziót, és gátakat építettünk ki, az öntöző rendszereket is kialakítottuk a termőterületeken, és ennek az volt a következménye, hogy a gyermekek mink már nem mentek, nem álltak be a terrorista szervezetekhez, hanem otthon maradtak. Tehát tízezer dollárt halmozottan, tehát sokszorosan felhasználva sikerült a gazdaságot is rendbe tenni. Csádban, ahol egyetlen egy gyerek sem járt iskolába, az élelmiszer dollárokkal az iskolák élelmiszer ellátását próbáltuk meg jav, javítani. Találkoztunk az anyákkal, és kutakat építettünk olyan területeken, ahol az iskolák is voltak, és ebben az anyák játszottak kulcsfontosságú szerepet. Ők 10 hektáros zöldségkerteket műveltek, és abból látták el a gyermekeket. Az iskolákban egy harmadával, egy harmadát a gyermekek haza vihetik, hogy este is legyen mit ennél, enniük, és egy harmadát pedig a piacon értékesítették, és ezáltal sikerült finanszírozni az oktatást. Tehát a tízből ha 20 hektárt bűvelnének, akkor teljesen önellátóvá válnának. Etiópiában vagy Szomáliában a nemzetközi közösség 175 dollárt használt fel. Minden esetre végezetül az USA finanszírozása a multilateralizmus kapcsán. Én múlt évben Washingtonban már tárgyaltam a mi programunkról az UNFC, tehát a menekültügyi szervezettel, és az USA multilaterális támogatása szerintem megerősödött. És lehet, hogy a nemzetközi hírekben csak a negatívumokat olvassuk, de van egy csomó pozitív hír is. A Fehér Házon belül, a külügyminisztériumban is és mind a demokraták, mind a republikánusok szeretnék, hogyha az USA változatlanul fontos szerepet játszana. Minden esetre megragadom itt most az alkalmat, hogy az együttműködéseket a jövőn is fokozzuk. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani, de előtte néhány szóban kollégáim elmondanák, hogy az Európai Unió mit is tesz ebben a, ezen a területen. Nos, Először is szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra becsüljük az önök szervezetével fenntartott kapcsolatunkat. Önök az egyes számú partnerünk, ha azt nézzük, hogy a bizottság emberi ességi humanitárius programjaival mennyi pénz megy ki. Nagyon szorosan együttműködünk. Annak ellenére, hogy két külön biztos alá tartozunk, a defco is nagyon sokat együttműködünk, és hogyha azt is hozzászámoljuk, hogy a tagállamok mennyivel járulnak hozzá, az önmagában is 3 milliárdot jelent. Tehát e, e, ebből a szempontból tényleg azt cselekedjük, amit, tesz, amit mondunk, tartjuk a szavunkat. Jemennel kapcsolatban nem szeretnék több részletet eh, elmondani, a legtöbb adat eh, elhangzott, néhány megjegyzést tennék. Először is napirenden eh, van ma a külügyi tanácsban a jemeni, hum, jemeni humanitárs helyzet, és várhatóan a helyzet még egy ideig romlani fog, és szeretnék ezzel kapcsolatban is a herkülesi szerepvállalásukért közhetet mondani és gratulálni. Nem csak azért, mert ezt, ezt segítséget viszik, hanem azért is, mert egyrészt hatékonyan és eredményesen végezik el ezt a munkát, másrészt, mert kommunikálnak a többi intézményekkel, és igyekszenek a tapasztalatokat megosztani. Biztosan néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy újabb 90 millió eurót biztosítunk Jemen számára ennek a további eh, szükségletnek a kielégítésére, és a WFP-vel több eh, módban is egymagadunk természetben, készpénzben, eh, természetben adott kuponrendszerrel, és így tovább. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy hogy, hogy kellene a likviditási problémákat javítani, a helyzetet orvosolni és hogyan tudunk a helyi meg, viszonyoknak megfelelő reakciót adni. Jemennel kapcsolatban nagyon fontos információ látnunk és aláhúzni azt, hogy a nemzetközi humanitárius személyzet több mint fele, akinek itt kellene lenni Jemenben, az nincs Jemenben, hanem a vízumát várja. Tehát amikor reakcióra vár, tehát amikor arról beszélünk, hogy hogy tudunk reagálni nemzetközi közösségként, Nos, figyelembe kell vennünk azt is, hogy, hogy mi, mik a helyi viszonyok. Jemenben sokkal több mindent tudnánk tenni akkor, hogyha a hundáros munkát végző személyek el is jutnának oda, ideértve a donorokat is. A jemeni kormány július 2017 júliusa óta, 2018 júliusa óta nem adott ki vízumot, és most meg már novemberben néhány szó a száheli jövezettel kapcsolatban. A Beasley úr is említette ezt. Hagyj említsem Csádot is. Az önök egyik igazgatójával, Denisszel együtt jártunk ott, az FAO-val is, az UNICEF-fel és a Világbankkal együtt, hogy terepen megvizsgáljuk együtt, hogy mit kell tennie. És azt láttuk, hogy 400 gyermek súlyosan alultáplált, 2 millió embernek van szüksége élelmezési segélyre, és ez nem csak egy konfliktusból származó ö, ö, probléma, hanem a líbiai ö, válság is kihat ide, csádi menekültek is vannak, gazdasági válság is van, ö, a csádító környékén is katonai konfliktus persze vannak olyan kormányágazatok, amelyek hónapok óta sztrájkolnak, tehát gyakorlatilag az állam jelenléte láthatatlan nagyon sok térségben, és úgy gondolom, hogyha megvizsgáljuk Csádot és az egész száhadi övezetet, amelyről ön is beszélt, az bizony olyan kérdéskör, aminek a megoldásában együtt akarunk önnökkel működni. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az humanitárius támogatásokat fejlesztésre kell fordítani, és ugyanakkor azt, lát, azt kell látni, hogy nagyon sok olyan ország van, ahol a fejlesztés programokra át kell állni a, a humanitárius segélyekre, mert éppenséggel ellenséges ellen, ellenkező tendenciát látunk például Bangladesben, Eh, ahol nagyon sok mindent teszünk Cox Bazárban például, eh, de sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy a kormányt meggyőzik arról, hogy bizony készpénz eh, beavatkozásra szükség van. Elnök, mióta is van ön ebben a jelenlegi pozíciójában? Válasz, hát nem egészen két éve. Nos, világos, hogy igazi, őszinte szenvedéllyel végzi ezt a munkáját. Nagyon sok projektet megtámogatunk, és rám reméljük, hogy jövő év elején elmehetünk Törökországba is. És együtt tudunk önökkel működni. Nagy örömmel halljuk azt, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezetten támogatja ezt a nemzetközi összefogást. Köszönjük, hogy eljött a körünkbe ma, és kérem, hogy látogasson majd a bizottságunkhoz a jövőben is. Gondolom.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 Sorry, can, can people who are leaving at uh, the back... Akik most távoznak, szeretném őket megkérni, hogy valóban távozzanak, és halkan, mert a bizottság elcsúszott a programjával, és szeretnénk tovább lépni a nyolcas napirendi pontra, partneri kapcsolatok Afrikával. Nemrég Juncker biztos említette, hogy Afrika fontosabbá válik idővel az EU a napirendjén, ezért nagyon fontosak ezek a stratégiák, ezek a kérdések. Tajani úr, Angela Merkel jelenlétében is hangsúlyozta Afrika fontosságát itt a parlamentben, és a német kancellár ugyancsak beszélt az afrikai Afrikával kialakított partnerség fontosságáról. Tehát úgy gondolom, hogy a két közlemény fényében figyelembe át kell gondolnunk, hogy hol is tartunk az Európai Unió és Afrika kapcsolatában, ezért meghívtunk olyan kollégákat, Kundunt, például már Jete Jagert és másokat, akik sokszor voltak már nálunk, de akik újra beszámoltak arról, hogy most hol tartunk és velünk van természetesen Jonas Jonsson is, aki majd a végén fog felszólalni. Tehát először is megadnám a DEFCO főigazgatóság kifizetésének munkatársának Kundunsznak. I'll, I'll be brief. Köszönöm, rövid leszek, hiszen kevés az idő. Először is a kínási pontunk az az volt, az Afrikával kilakított partnerség kapcsolatos közlemények kiadásakor, hogy egyre fontosabb Afrikával a kapcsolatunk. Fontos csúcsértekezete kerül sok tavaly az EU és Afrika között, ahol fontos új nyilatkozatot fogadtunk el, az Abidjani nyilatkozatot, és ennek megvalósítása most a feladatunk és természetesen fontos, hogy mind a két fél modernebb tartalommal eh, töltse fel ezt eh, a keretet, hiszen egyrészt folyamatban van a munka eh, a tekintetben, hogy a békére, a kormányzásra és a biztonság vonatkozó memorandum hogyan ültethető át a gyakorlatba. És Juncker úr az éves beszédében, értékelő beszédében hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára mind a humanitáros, mind a fejlesztési napirend. Egy közös nagy célunk van, az pedig nem más, mint a munkahelyteremtés. teremtés a munkahelyteremtés retteltesen fontos Afrika számára és Afrika népessége számára. Másrészt innen kiindulva ennek alapvető eszköze nem más, mint a beruházás. Miért? Azért, mert ahogy nagyon sok jelentés, amely most a megjelent az elmúlt hónapokban rámutat, Afrikában óriási potenciál van az érdeklődés óriási, és a finanszírozás is rendelkezésre áll. És amikor a beruházási eszközökkel Afrika képesé válik arra, hogy több hozzáadott értéket teremtsen a saját gazdaságában, és itt nem a multinacionális cégekről beszélek, hanem a kis és nagyon gyakran mikro és KKV cégekről, azokról, akik ezeknek az életre dolgoznak, óriási változásokat érhetünk el ezzel, el, tehát ezzel el. Szövetségünk négy beavatkozás mm, területén dolgozik. Egyrészt a vállalkozói beruházói klíma javítása, ezzel rögtön a kormányzási, jogállamisági, korrupciós ügyekhez érünk el persze, az államintézmények kialakításához és így tovább. A második pillér, hogy így mondjam, a legfontosabb talán az innovatív megközelítés, a kockázatmentesítés, hiszen az összes kezdeményezés szempontjából mindig megmaradnak kockázatok, és fontos, hogy hogy tudunk a kockázatok kezelése terén alkotni valamit, hogy tudjuk a kockázatokat lecsökkenteni ott, ahol a kockázatok a munkahelyteremtést megakadályozzák. A harmadik pillér a piacépítés, amikor az ember termel, vagy szolgáltatásokat nyújt, akkor a nemzeti piacok gyakran túl kicsik ehhez, ezért a regionális market, piac integráció rendkívül fontos, és ö, ugye ö, a harmadik szál így az egész Afrikát átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ugyanakkor látjuk, hogy hiába teremtünk munkahelyeket, hogyha megfelelően képzett emberek nem állnak rendelkezésre, ezért a készségek más, első, elemi, másod, középiskolai és felsőfokú egyetemi főiskolai oktatás a ugyanilyen fontos tevékenységi területünk. És végül, csak illusztrációként mondom, hogy tíz napja jöttem vissza Johannesburgból, ahol Dél-Afrikában az Afrikai eh, Fejlesztési Alapberuházási eh, eh, konferencián vettem részt, és a togói példa világosan mutatta, hogy mit is akarunk elérni Togóban. Ott az elsőleges kérdés a villamosítás a vidéki térségekben hiszen így lehet üzemeltetni az iskolákat, így lehet üzemeltetni az egészségügyi központokat, a KKV-k fejlesztésének a lehetőségét így lehet megteremteni. A, magánszűr, a magánszektort érdekli ez a lehetőség. Itt nem kell főtétlenül közvetlenül finanszírozni a, a, a projekteket, vannak cégek, vannak bankok, mint az Afrika Fejlesztési Bank, amelyek szívesen <clears throat> hiteleznének a magáncégeknek a villamosítására, ugyanakkor mindig van egy kockázat, és az a kockázat, amelynek a kezeti, kezelésében mi szerepet vállalhatunk, <clears throat> egyfajta garanciával, amely lehetővé teszi azt, hogy ö, tulajdonképpen ö, a valós, vagy gyakran csak ö, valósnak vélt kockázatokat kezeljük. És így a valós, így a népesség maga tudja ezeknek a fejlesztési programoknak a gyümölcseit élvezni viszonylag rövid időn belül. Elnök, köszönöm. Pontosabban a következő felszóló én is rövid leszek. A beruházásról fogunk hallani. Megvitattuk már ma a 11-es cikk szerinti eljárást annak biztosítására, hogy az EU vezető szerepet játszon. Egy eljárást elfogadtunk, és az operatív tanács a 30 BIPS-ről és másfél millió eurós garanciáról döntött, erről pozitív véleményt kaptunk, úgyhogy most a szerződéskötés szakaszában vagyunk, a garancia szerződéseket most kötjük meg a partnerünkkel, és az EFSD sikerére építve, illetve a beruházási tervre építve, most már tudjuk, hogy hogyan tudjuk bevonni a magánszektort. Együttműködünk az Afrikai Szövetséggel, egy új közleményt fogadtunk el a hatékonyabb gazdasági infrastruktúráról, amivel a beruházásokat segíthetjük, és milliárdokról, trilliókról beszélhetünk, ehhez az emelkedéshez természetesen a magánszektorra szükség van, és e, igyekszünk maximális hatást e, kiváltani a korlátozott erőforrásainkkal. És e, e tekintetben a beruházásoknak alapvetően fontos szerepe van a munkahelyteremtésben és a gazdasági növekedésben. A hatás alatt nem csak a hitelezés mennyiségét, hanem az addicionalitást is értem. A költségvetési forrásaink kal a helyi projekteket támogatjuk, és az IFIS révén is 3,5 millió euróval bővítjük a garancia és beruházási portfóliót, és a tagállamokkal is megvitatjuk, hogy az adott infrastruktúrában vagy architektúrában hogyan fokozhatjuk a hatékonyságot, az inkluzivitást, és fokozhatjuk a fejlesztési hatást. Januárban volt az első szemináriumunk, a második októberben, és köszönet a parlamentnek is, hogy aktívan részt vett ezeken. A célunk az, hogy maximalizáljuk az EU harmadik országbeli beruházásainak hatását, és az EU külső beruházási platformját használjuk fel ehhez, a nyílt architektúrát, az EFSD struktúrát. Ez az architektúra magasabb minőséget tesz lehetővé, és itt rövid távú alkalmazkodást is szorgalmazunk, annak érdekében, hogy a szakpolitikai célkitűzéseket maximálisan el tudjuk érni a költségvetés révén, ehhez a parlament jóvágyására is szükség van. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a szakpolitikák megfelelő irányban mutassanak, és ehhez intézményközi meg, ö, együttműködésre van szükség. Most az össze, a közlemény teljességében nem fogom ismertetni, hiszen ezt bárki elolvashatja, Három szintről beszélünk. Az egyik egy szakpolitikai irányítás, a több éves programozási erőforrásokkal kapcsolatosan másodszorban az EU költségvetési garanciák felhasználása a kockázat értékelésnél ehhez a bankok szakértelmét is felkívánjuk használni, és az efsd hasonlóan egy operatív tanácsot fogunk majd felhasználni ehhez, és a harmadik szinten a végrehajtásban résztvevő partnereket, bankokat, pénzintézeteket, nemzeti fejlesztési bankokat is bevonunk a projektek megvalósításába. És mint ahogy említettem, a magánszektor szerepe is rendkívül fontos, de természetesen én örömmel várom a kérdéseiket. Elnök, köszönöm. Maria Hajbókért szólt. Nagyon szépen köszönöm. Talán esetleg felvennék a fülhallgatójukat a tolmácsolás miatt. Köszönöm szépen a bevezetőt. Említette, hogy a négy pillért az Afrikai Szövetség keretében össze akarják kapcsolni. Engem egy másik kapcsolat is érdekelne, egy új szövetségről beszélünk Afrikával, Juncker úr bejelentése szerint ez most már a végrehajtás szakaszában van minden esetre. Meglep, hogy a kotonnú utáni tárgyalásokat most kezdtük meg. A két folyamat hogyan viszonyul egymáshoz? A zöldek számára a kapcsolatok regionalizációja nagyon fontos az AKC országokkal, erről már döntés született, mégis meglep, hogy most egy teljesen új programot tettek le az asztalra, miközben a Kotonú utáni tárgyalások most, csak most kezdődtek meg. És még egy harmadik folyamatot is meg lehet említeni, nevezetesen az MFF keretében, vagy az MFF program készítése, hogy néznek majd ki az erőforrások, a pénzforrások, a külső eszközök, az EDECE, e e? illetve milyen nemzeti törekvések vannak például Németországban a Marshall terv Afrika számára. Itt több folyamat egymással párhuzamosan zajlik, ez a tárgyalásokban hogy nyilvánul meg. És az Afrikai Unió is úgy döntött, hogy az AKC-ből az át ki akarja váltani. Tehát afrikai részről nagy érdeklődés van, hogy közvetlenebb kapcsolatokat alakítson ki Európával. Ez hogyan hat majd a tárgyalásokra, mint ahogy Mimica biztos ezt már a tárgyalásokon említette. Igen, és akkor most az alnelnökünk részéről is lenne egy kérdés. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy az EU és Afrika egy új szövetségre lép, új kapcsolatrendszert alakít ki, egymással munkahelyek teremtésébe fektetnek. Ez számunkra üdvözlendő. A kérdésem a humanitárius fejlesztésekre vonatkozik. Mi történik ezen a szinten? Most itt új lépéseket teszünk Afrika irányába, és elfeledkezünk a régiekről. Én szeretném, ha nem ez lenne, de mi lenne, mi a helyzet tehát az új és a régi fejlesztési politika között? Köszönöm. Mielőtt visszaadom a szót az előadóknak, Jonas Jonsson is röviden szeretne kérdezni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a legfontosabbak elhangzottak, de az Abidjan eh, utáni megállapodásról eh, szeretnék beszélni, ami májusban született, a béke, biztonság és eh, kormányzás témakörében. körében ami az új szövetséget illeti. Itt a demokrácia, a kormányzás, az ele- a választások figyelése is szerepel, béke, műveletek, Most pedig azt vizsgáljuk, hogy a, az MOU végrehajtását hogyan lehetne intenzívebbé tenni. Ez az Abidjani nyilatkozat után egy nagyon fontos dolog, hiszen ebben megállapodtak a tagállami kormány és államfők az következő csúcsot megelőzően egy miniszteri találkozóra is sor került, ami jövő év elején várható az Európai Unió és az Afrikai Unió között, úgyhogy ezeken a területeken is nyomon kéne követni az előrelépést. Köszönöm. Nem tudom, hogy melyikük válaszol elsőként. Köszönöm szépen. Ami a különböző folyamatokat illeti, valóban ez bonyolultnak tűnhet, de nem az. Először is a szövetségről. A szövetség a napi rend egy részét valósítja meg, amiben az Afrikai Unióval közösen eh, Abidjanban megállapodtunk a közös csúcs találkozón. És ez volt a kiinduló pont számunkra, ez, ezen dolgozunk, ezt bontakoztatjuk ki a szövetség keretében, és ahogy Janssen úr is említette, itt elsősorban a biztonság, béke és kormányzás témáiról van szó, ezekkel kezdtünk, és így valósítjuk meg az MOU-t. Ahogy ez a szövetség egyre inkább kiteljesedik, fontos, hogy ez illesz kedjen ahhoz is, amit a tagállamok végeznek. Juncker úr bejelentését nem csak pozitívan fogadták, nem csak az afrikai partnerek fogadták pozitívan, hanem a tagállamaink is, és következő hétfőn állapodnak majd meg a további fejleményekről. És fontos, hogy a tagállamok is együtt működjenek velünk, hiszen fontos, hogy amit mi teszünk, illetve a tagállamok fellépését megfelelően koordináljuk, és ez különösen igaz a DG20, DG20 Compact Africa kezdeményezésére. Itt mi Alapvetően fontos szerepet játszunk, és együttműködünk a partner országokkal. Ez egyébként a szövetség közleményében is megjelenik. Tehát jól lehet itt párhuzamos erőfeszítések vannak, minden esetre a szövetség egy olyan platformot teremt, ami megfelelő koherenciát biztosít az EU különböző tevékenységei számára, illetve a tagállami tevékenységek számára ha nem is közös programozásról beszélünk, de minden esetre ez irányban szorgalmazzuk a törekvéseket. És akkor most rátérnék a következő több éves pénzügyi keretre. Először is azt nézzük meg, hogy mit csinálunk a jelenlegi költségvetés, a jelenlegi MFF keretében. Ha megnézzük, a javaslatunkat, akkor láthatjuk, hogy nincs ellentmondás, sőt, egy tökéletes koherencia érvényesül a mostani MFF, illetve a következő MFF javaslatai tekintetében. Tehát nem csak, hogy koherencia van, hanem egyfajta meghosszabbításáról beszélhetünk a jelenlegi törekvéseknek. Ami pedig a kotonú utáni tárgyalásokat illeti, ezek most kezdődtek meg, az alapokra összpontosítunk, amelyek az át, a kát és a csét összekapcsolják. Jövőre pedig a regionális pillérek lesznek napirenden. Itt többek között az afrikai pillér is, aminek keretében a tárgyalások jelenlegi kiinduló pontja az abidzsáni nyilatkozat, ami a legutóbbi közös napirendünk az EU és az Afrikai Unió között, amit állam és kormányfők hagytak jóvá. Tehát a tárgyalások tovább folytatódnak, és az Afrikai Szövetséggel kapcsolatos törekvések pedig egymással jól illeszkednek. A második kérdés a hagyományos fejlesztési agenda. Először is. Én ezt szerves részének tekintem az, a teljes fejlesztési napirendnek és a szövetség keretében minden tevékenységünk szerves része ennek a fejlesztési napirendnek. De ezt megfelelő lendülettel és intenzitással kell elvégeznünk, ha munkahelyteremtési potenciált látunk adott területen, akkor fontos, hogy az oktatásban végzett tevékenységünk annak megfeleljen, és ezek mindenféleképpen fontos kérdések, hogy a Afrikában legalább annyira, mint Európában, hogy a képzés, az oktatás és a munkaerőpiac egymásnak megfeleljenek hiszen eh, minden, amit az oktatásban teszünk, eh, végül is munkahelyeket eh, fog teremteni. És itt nem arról van szó, hogy kiszorítja egyik a másikát, az egészségügy például, vagy a vízellátás, a higiénia, ezek mind fontos részei a partneri együttműködésünknek a költségvetési támogatások tekintetében a kormányzás bizonyos mértékű kihívást jelent, és ez is része a szövetségi programunknak. Tehát egyik nem tolja háttérbe a másikat, és ezt mindenféleképpen koordináltabb módon kell elvégezni. is all about the complementarity and Persze, a kiegészítés elve, a komplementaritás továbbra is áll. A garanciákkal és a pénzügyi eszközökkel együtt azok sem szűnnek meg, ugyanezt nem mondhatom a fejlesztési és az humanitárius projektekről is, amelyeket együtt folytatunk kollégáinkkal, ezeket magunk részéről folytatjuk. Ennek köszönöm szépen, E, ezeket persze majd mind át fogjuk nézni egyesével, amikor az új programot megvitatjuk. E, a jelentéstevők és munkatársai e, véglegesítik a szöveget, amelyet persze majd a fordítást is elkészül, és akkor majd folytathatja ennek a napján a munkát. Köszönöm szépen! még egyszer, hogy megjelentek, és eh, együtt eh, eh, megbeszélhettük, hogy hogyan tudjuk modernizálni az Afrika-EU szövetséget. Kollégáim, nekem lassan el kellene mennem. Enrique Guerrero, who's going to chair the last part of our committee meeting this evening. Um, so I'm going to present item nine. A kilences napi rendi pont ajánlások a főképviselőhöz és a tanácshoz az európai békeeszköz létrehozására vonatkozó javaslata kapcsolatban. Ez a következő több éves pénzügyi keretnek lesz a része. Jelen pillanatban tudjuk, hogy van egy afrikai békeeszközünk, a bizottság javaslata azonban egy a költségvetésben nem szerepel, hanem a tagállamok által finanszírozott zseb tele pénzzel. Nyilván az Európai Unió ö, ö, ö, alapszerződései nem engedik meg azt, hogy az EU olyan programokat programozzon, for, ö, finanszírozzon, amelyeknek katonai jellegű ö, vonalkozásai vannak. Itt tehát egy kormányközi alapról van szó, és a parlamentnek nem túlságosan sok joga van ezzel kapcsolatban. A külügyi szakbizottság fogalmazott meg ezzel kapcsolatban a véleményt. Nem emlékszem pontosan a szabályokra, de mi a DEVE nem készíthetünk hivatalosan véleményt ez anyaghoz. Azonban a koordinátorok úgy érezték, hogy vannak olyan elemei ennek az anyagnak, amelyeket, amelyekre föl kell hívnunk a felelős szakbizottság a SZEDE szakbizottság figyelmét, hogy melyek azok a a kérdések, amelyek fontosak a mi bizottságunknak. Ugye nyilván a, az egyik az emberi jogok, a másik a stabil fejlődés, a harmadik pedig hangsúlyozni kell azt, hogy a katonai kiadásokat nem a DCI költségvetésből kellene finanszírozni, hanem egy külön alapból. Erről a vitáról azonban ugye tavaly ezt a vitát már lefolytattuk, Úgyhogy holnap délelőtt javaslom, hogy 9 módosítóról szavazzunk majd egyesével, és úgy gondolom, hogy a frakciók koordinátorai jelezték már, hogy ezeket a módosítókat támogatják. Ezeket megküldjük majd a Szedeszak és reméljük, hogy ezek egy részét majd beleépítik abban, amit ők maguk benyújtanak a tanácshoz amikor saját véleményeket begyűjt, benyújtják a tanácshoz. Röviden így számoltam volna be az ügyről. Az IES itt van körünkben, nem is tudom, hogy ki van még kint. A bizottság is itt van. A nevüket nem kaptam meg, kérném, hogy mutatkozzanak be. Thank you very much. Köszönöm, Hakintászó vagyok. Nem fogok véleményt megfogalmazni a dokumentummal kapcsolatban, csak röviden tisztáznék valamit ennek az eszköznek a jelen, jellegével kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez fontos, ezt, a, ezt az eszközt a közös kül- és biztonságpolitika keretein belül hozzuk létre, de ez nem a bizottsági javaslat, hanem a főképviselő javaslata az Európai Bizottság támogatásával. Erre van lehetőség az, az alapszerződések értelmében, de ez az első alkalom, hogy ezt a lehetőséget ki is használjuk. Egy a költségvetésben nem szereplő összegről van szó, ami katonai és védelmi ügyeket érint. Emiatt azonban a többéves pénzügyi keretnek nem része, hanem azzal párhuzamos, de technikailag ugye az Európai Unió költségvetésnek nem képezi részét, nem bizottsági javaslat. Mégis az a szerepe, hogy megadja az EU-nak azokat a szükséges eszközöket, amelyekre szüksége van a fejlesztés, a bővítés, a szomszédsági programok, a humanitárius segítségnyújtás és a közös küldés biztonságpolitika terén. És természetesen nem is fog semmilyen fejlesztéspolitikai forrásból finanszírozást kapni, külön finanszírozásban fog részesülni ez a program. És tulajdonképpen csak ennyit szerettem volna mondani. Thank you very much. There wasn't this... Ennek köszönöm szépen. Akkor már csak ön jött el, ez Őszintén szóval, amikor elmentünk a közép-afrikai köztársaságba, akkor világosá vált, hogy vannak szükségünk van bizonyos eszközökre, hiszen ott a terepen láttuk, hogy rengeteg pénzt és energiát elköltünk az EU, eh, eh, eh, illetve a helyi katonai erő képzésére, ugyanakkor eh, gyakorlatilag nem volt eh, egyenruha, nem volt eh, eszközellátás, és ők is az oroszok vállaltak szerepet ebben a térségben. Tehát úgy gondolom, hogy örömteli változás, hogyha az EU tesz itt valamit. Hogyha senki nem kér szót, akkor ezzel kapcsolatban erről majd akkor hónap beszélgetünk tovább. Most pedig átadnám Rigi a, a, az elnöki szerepet, aki volt olyan kedvesé vállalta hogy a tizedik napirendi ponttól kezdve ő vezeti le ezt az ülést helyettem, és találkozunk holnap. colleagues, we now... Kedves kollégák, akkor rendünk szerint véleménycserére kerül sor az Erasmus uniós oktatási képzési ifjúsági és sportprogram, amely a jelenlegi Erasmus Plus eh, pótolja. Az a célunk, hogy több embert tudjunk elérni különböző életkorokból, különböző gazdasági és kulturális hátterekből, és lehetőségeket teremtsünk a migránsok, a fogyatékkal élők, és a, a perifériális, ultraperifériás területeken élő Európai polgárok számára a nemzetközi mobilitást erősíteni kell, az a harmadik országok való együttműködést ugyancsak. E, ennek a dimenziónak a finanszírozása javaslat szerint e, az új külső e, finanszírozási eszközből, az NDICI-ból származna, és ennek összegéről majd a programalkotás időszakában születne döntés a többes pénzügyi keret kialakítása kapcsán nagyon kevés utalás esik csak a tervezetben a külső vonatkozásokra, és ezek érintik a mi szakbizottságunkat. A vezető, a felelős szakbizottság a kult, a kulturális szakbizottság, amely január 21-22-én foglalkozik ezzel az ügyben jövő év elején. jelentéstevőnk eh, eh, velemény kapcsán Ignacio Corrao, akinek meg is adom a szót. Ignacio. Bueno, muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Most a bizottság javaslata az, hogy eh, létrehozzuk az Erasmus Uniós Oktatási és Sportprogramot, Ennek nemzetközi dimenziója is van, amely alapvető fontosságú, és a mobilitást, a kooperációt, a politikai együttműködés párbeszédet támogatja. A nemzetközi eh, dimenzió tekintetében a javaslat célja az, hogy energiákat hozzunk létre az EU külső eszközeivel, hogy sikerüljön megvalósítani eh, az EU eh, külső intézkedéseinek tehát hogy azoknak a sikeréhez hozzá tudjunk járulni. És a harmadik országokban élő fiatalokkal együtt működve tudjuk erősíteni a kultúrák közötti bizalmat. Úgy gondolom, hogy ennek a javaslatnak az alapvető célját támogatnunk kell, ugyanakkor aggaszt, hogy milyen keveset hivatkozik a nemzetközi dimenzióra a szöveg és így nem kap elég hangsúlyt a partnerországok igényeivel, stratégiával való kapcsolat kilakítása nem kap elég hangsúlyt a külügyi aspektus, ahogy mondtam még egyszer. Nemrégiben ez a szakbizottság is hangsúlyozta a Pion kolléga által megfogalmazott anyag, amelyet a plenáros ülés nemrégiben el is fogadott, 12 módosítót szeretnék benyújtani annak biztosítására, hogy a program, amelyre javaslat, amelyet a javaslat megfogalmaz, valóban támogatni tudja az Európai Unió külső politikáit, különösen a szegénység csökkentését, annak érdekében, hogy a program hozzájárulhasson a fenntartható fejlesztési célokhoz, annak nemzetközi dimenziójához, az, emberi és intézményi fejlesztéshez harmadik országokban, és a szegénység megszüntetéséhez a fejlődő országokban. Fontos, hogy a programozási folyamatok tiszteletben tartsák a a, a, az ownership, a tulajdonlás eszméjét hozzájáruljon a körkörös migráció megszüntetéséhez lehetővé tegye az oktatás rendszerben való részvételt a kiszolgáltatott csoportok számára, és a fogyatékkal élők érdekeinek jogvédelmét is minden ilyen programot támogatnánk a fejlődő országokban, és biztosítani kell azt, hogy a program végső értékelése során a bizottság arra is figyeljen, hogy milyen eredményeket sikerült elérni a terepen, a fejlesztési együttműködésben. Kedves kollégáim, eh, ahogy szoktam, most is eh, támaszkodom az önök javaslataira, eh, módosítóikra, és nagyon eh, teljes mértékben nyitott vagyok annak érdekében, hogy megvitassuk ezeket eh, a közös céljaink elérése érdekében. Yes, Ignacio. Köszönöm, Ignáció. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Én angolul fogok beszélni. E, üdvözlök mindenkit. Bernard Samderio vagyok, az EFKO főigazgatóságról. Én e, vagyok e, annak a programnak az illetékese, és először is üdvözlöm a véleményt, a TEVE szakbizottság részéről az Erasmus programról. Ezzel a nemzetközi dimenziója bővülhet a programnak. A, ez a nemzetközi dimenzió az NDCI keretében a mi törekvésünknek is megfelel. Először is a berlini eszköz, az NDICI nek megvannak a saját alapelvei, például az EU értékeinek a képviselete, támogatása, számos mainstreaming kérdést is érint. Ezeket minden esetben, amikor az Erasmusból támogatást nyújtunk, érvényesíteni kell. Az előcsatlakozási eszköz keretében is ezeknek érvényesülni kell. Ezeket a mi véleményünk is részletesen ismerteti. Az MDIC-ben, illetve az EPA-ban a több éves program keretében bizonyos elveket kell majd végrehajtani, például a legkevésbé fejlett országok esetében, a kiszolgáltatottak esetében, stb. Úgy gondoljuk, hogy a fejlődő országok részvételére mindenféleképpen szükség van, ez szerves része az NDIC eszköznek és emlékeztetnék arra is, hogy a módosítók a 16-os cikre vonatkoznak részben, a társult országokra vonatkozik ez, amelyek díjat fizetnek, hogy az Erasmusban részt vegyenek. Ezek az országok közvetlenül kapnak majd finanszírozást az NDICI keretében. A 16. cikk tehát a cél területe az NDICI-nek, úgyhogy kíváncsian várjuk a további módosítóikat. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen. Van-e képviselő, aki fel szeretne szólalni? Ha nincs, Alelnök asszony. Johtaja. Kiitoksia. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretnénk köszönetet mondani a jelentéstevőnknek, ugye véleményről van szó, véleményt készített a jelős tevő, megvárom persze azt, hogy mindenki felhúzhassa, felvehesse a fejhallgatót, hogy a tolmácsolást hallhassa. Szóval nagyon örülök a kettes számú módosítónak, ahol pontosan arról esik szó, hogy mennyire fontos az oktatás, és az oktatáshoz való hozzáférés az Erasmus programon keresztül. Aztán elhangzik az is, vagy megfogalmazódik az is, hogy jobban figyelembe kell venni a legsérülékenyebb populációt, főleg az oktatás, a képzés területén, és akkor, amikor a specifikus skilleknek a kialakítására ra van igény. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az is, hogy az őshonos lakosság, a kisebbségek is, és a fogyatékossággal élő személyeknek az igényeit is figyelembe vegyék maximálisan és teljes joggal élvezhessék az Erasmus programot. Köszönöm szépen! Mielőtt újra megadom a szót Ignaciónak, szerettem volna én is kis megjegyzést tenni. Meggyőződésem, hogy kevésen intézkedés van az Európai Unióban, amely teljes konszenzust élvez az európai polgárok körében. Kevés olyan programon tehát, mint az Erasmus, amely tulajdonképpen éppen az emberi ódat támogatja, a nemzedékek közötti szolidaritás elvét képviseli, lehetőségeket teremt és állampolgári, Európai Uniós polgári eh, eh, dimenziót tesz láthatóvá. Eh, ennek a nemzetközi kapcsolatban való kiterjesztése nagyon jó ötlet annak érdekében, hogy valóban a stratégiai kapcsolatokat erősítse olyan személyek között, akik mindenképpen a legstratégiai legfontosabb kapcsolatainkat jelentik a saját polgáraink és a világ többi részén élő fiatal közötti kapcsolatok hangsúlyozása nagyon fontos. és hogy ezt az Erasmus keretein belül tudjuk megvalósítani, az, az, az kiváló az helyi keretein belül, ugyanakkor mindenféleképpen koordinációra van szükség, hogy a lehető legnagyobb forrás tömeget tudjuk a legkoordináltabb módon felhasználni. Fiatalok közötti intenzív kapcsolatok kialakításához. És kétségtelenül olyan környezetben él az Európai Unió, akár geostratégiai szempontból is, ahol ezeknek a kapcsolatoknak a kihasználása rettenetesen fontos. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek az elnök úrral, és az a helyzet, hogy Beszéltek spanyolul? Pontosabban azért tudok spanyolul beszélni, mert volt lehetőségem az Erasmus keretében tíz évvel ezelőtt megtanulni rendesen spanyolul. Az Európai Unió intézkedései közül ez az egyik legsikeresebb mindenképpen, és hogyha ebbe az Európai Unión kívüli fejlődő országokból is be tudunk vonni embereket, az kiváló, hiszen jobb kapcsolatokat tud létrehozni, és jobb, jobb közös jövőt tud kialakítani. Ami a kettes módosítót illeti, természetesen támogatjuk azt az elképzelést, hogy a régiókat ebbe bevonjuk, ugyanebben a szövegben ezt teljes mértékben támogatjuk, egyetértünk ebben. A bizottsághoz pedig annyit mondanék, hogy egyetértek az önök nézőpontjával, az MBCI lesz a megoldás. Van természetesen kétségünk is, hiszen látunk olyan strukturális problémákat, amelyek az NDCI struktúrájával függenek össze, de reméljük, hogy az eszköz úgy fog működni, ahogy önök ezt elébünk tárták, de azért ezek a kapcsán megvannak a fenntartásaink, majd meglátjuk. Gracias. Köszönöm, mondja az elnök. Már én is látom, hogy valóban jó kihasználta a galíciai tartózkodását nyelvtanulásra. Nos, kevés időnk volt a szoros naptár miatt a módosítókat benyújtani a kult szakbizottság ütemezése miatt. A határidő csütörtök 22-e délelőtt 10 óra, a szavazásra pedig egy külön ülés alkalmával kerül sor Strasbourgban. Ez lehet 10-e vagy 13-a decemberben, majd meglátjuk, és nem tudom, hogy rátérhetünk a következő napi pontra, vagy várnunk kell egy kicsit. Poquito de espera. Várok egy kicsit, mondja az elnök. Maria. Thank you. Maria, köszönöm, köszönöm. Danke schön, thank you, gracias. Mindenkinek adok egy kis időt, hogy föltegye a fejhallgatóját. Vagy angolul csinálom, vagy esetleg, ha nincs szükség a spanyolul. Nos, jogalkotási vélemény a három bizottság rendeleti javaslatról az egyik a közös agrárpolitika finanszírozás irányítás és monitoringja, a kapstratégiai tervek re vonatkozó rendelet a közvetlen kifizetások, kifizetésekre vonatkozik, érinti a vidékfejlesztési támogatást is, az ágazati támogatási programokat is. A KAP eh, horizontális eh, rendelet pedig eh, a KAP finanszírozását, irányítását és monitorját érinti, de természetesen érintik ezek a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozása, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereit, és így tovább. A kap reformáról van tehát szó 2021-et követő időszakra. A több éves pénzügyi keret kontextusában ez 365 milliárdos összeget jelent jelenlegi értéken. Ez 28,5 százalékot jelent összességében az EU teljes költségvetéséből a 2021-2027-es időszakban. Ebből az összegből 275,2 milliárd közvetlen kifizetése van beállítva, 20 milliárd fejlesztési támogatása nagy összegek állnak rendelkezésre vidékfejlesztése és az új közös agrárpolitikával a bizottság arra céloz, arra törekszik, hogy a környezetvédelmi kihívásokat kezelve a 10 Junkeri prioritás, a fenntartható fejlődés céljait támogassa és azoknak végrehajtását egyszerűsítse a bizottság igyekszik az eddigi szabályossági ellenőrzéstől szemléletben elmozdulni a, az eredményességet gorcsa helyező mentalitás felé. Az élelmiszertermelés, a mezőgazdálkodás jövőjéről ennek megfelelően a korábbi kapcsolatos elképzelések bemutatását követően egyeztetésekre, konferenciákra került sor. A jelentéstevőnk Maria Halibuk kapja meg most a szót. Mint mindannyian tudjuk, ő szakértője a mezőgazdasági területnek. Madridban együtt dolgoztunk a FAO egyik ülésén, az élelmezés, élelmezés biztonság témájában és sok más témában is. És most már csak nem öt éve biztosítja számunkra, hogy élvezhetjük a tudását. Köszönöm szépen, Enrique, németül fogok beszélni. Ja, yeah, Tisztelt kollégák! Egyelőre ha lett volna idejük megnézni ezt a tervezetet, akkor feltűnt volna, hogy nem sok újat tartalmaz, ezek a dolgok már korábban elhangzottak, vagy megjelentek, éppen ezért az én állásfoglalás tervezetemben nem egy régi probléma válaszait ismétlem meg, tehát az, a kap inkoherenciáját, a fejlesztési együttműködéshez képest. A mi szakbizottságunk a mandátumunk alatt már elég intenzíven foglalkozott ezzel a témával. Volt egy közös meghallgatás tavasszal az Agrival közösen, és egy tanulmány is elkészült, amire miattunk megbízást nevezetesen a tejpor export, nyugat-európai, vagy nyugat-afrikai tejpor export kihatásairól, vagy például a baromfi ágazatról, az éghajlat változásról, és ebben a mandátumban az agrárpolitika, a kap is erőteljesen szerepelt a napirenden. Én megpróbáltam a DEVE 2011-es, tehát a korábbi kap reform kapcsán eldöntött dolgokat ismertetni, majd a DEVE akkori jelentés tevője az állásfoglalásában egy CDU-s német kollega volt. Most felolvasom az ő mondatát a fejlesztési politika szempontjából má, teljesen más kapot kellene kialakítani az Európai Bizottság javaslatához képest. És ma ezt csak meg tudom ismételni, és a 2011-es állásfoglalás még további intézkedéseket is javasol annak érdekében, hogy a kap negatív hatásait megszüntethessük a fejlesztési politika szempontjából. És a 2011-es állásfoglalást én is átveszem a mostani állásfoglalásomban, és 2011-hez képest azonban az állásfoglalásban hangsúlyozom, erőteljesebben hangsúlyozom az éghajlatváltozási szempontokat, illetve megismétlem azokat a politikai törekvéseket, amelyeket meg kéne erősítenünk a fejlesztési politika területén, és ezeket pontosabban meg kellene fogalmaznunk szakmai anyagokban. És 2011-ben ugyan jó állásfoglalás született, ezt most alapul vehetjük, Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy az akkori javaslatokat nem valósították volna meg. Az Agri az állásfoglalásában kiváló javaslatokat fogalmazott meg, de ezeket nem folytatta. Éppen ezért remélem, hogy most sikeresebbek leszünk, ugyanis 2011 óta nagyon sok minden történt, 2015-ben átéltük a menekült válságot, úgyhogy erre is tekintettel kell lennünk a fejlesztés politikai kérdések kapcsán, és a szakpolitikák közötti konherenciát itt házon belül is erőteljesebben meg kellene valósítanunk. A jelenlegi biztos Hogan egy task force-t javasol Afrikára, kifejezetten Afrikára vonatkozóan, úgyhogy a kifejezetten Afrikát illető problémákat karolja fel ez a task force, ami különböző javaslatokat dolgoz most ki. Ezek nagyon érdekesek lesznek számunkra. A bizottsági közleményben volt egy fejlesztéssel foglalkozó fejezet is, tehát a mostani kiinduló helyzet más, mint 2011-ben volt. Most megvan a lendület, hogy a fejlesztés politikai szempontokat is érvényesíteni tudjuk. Most pedig a legfontosabb tartalmi részleteket szeretném röviden ismertetni három állásfoglalásról vitatkozunk most. Egyrészt a miután a kap is három rendeletre épül. A lelke ennek a témának a stratégiai tervezés, szóló rendelet, ez fogalmazza meg a kap célkitűzéseit, mit akarunk elérni, majd definiálja az eszközöket, a forrásokat, hogyan tudjuk elérni a célokat, valamint az ágazatokról is szól, milyen termelési módokat támogatunk. Ez a rendelet tehát nagyon fontos a szakpolitikai koherencia szempontjából, a fejlesztési politika szempontjából. A tervezett évben hat szempontot szeretnénk módosítani vagy kiegészíteni. Először is kifejezett kötelezettséget kell megfogalmazni a koherencia tekintetében, ugyanis a fejlesztési politika nem illeszkedik a célok megfogalmazásához. A legfontosabb módosítót a négyes, a 42-es és a 36-os tartalmazza, ami pedig a fejlesztésre vonatkozó fejezetet illeti. A közös agrárpolitika politikának hozzá kell járulnia a fenntartható fejlesztési célokhoz, ezt figyelembe kell venni az agrárpolitikában. A fejlesztés politikai dimenziója a rendeletnek azonban nem eléggé erőteljes ez a 39-es és a 41-es módosítóban szerepel. Harmadsorban módszeres monitoringra van szükség az együttműködés tekintetében. Jelenleg az EU nem rendelkezik megfelelő adatokkal, ez a 62-67-es módosítók ötöcsorban. A támogatásoknak és itt különösen a szétkapcsolt, szétválasztott támogatásoknak nem szabad károkat vagy negatív hatásokat kiváltani az élelmiszergazdaságban. Az AKC országokkal való együttműködésről ma már beszéltünk, és itt bizonyos kritériumokat javasolok, amelyeket teljesíteni kell annak érdekében, hogy egy adott termék kapcsán fejlődő országok vonatkozásban, és ezek a 12-es, 16-os, a 46-os módosítók. A fehérje termékek, a szója export vissza szorítása szerepel a következő részben. Itt az ön ellátással kell törekedni, és a dél-amerikai szója import esetében GMO-król van szó, monokultúrákról, és olyan termékről, amit elfogadhatatlan körülmények között a munkaerő kizsákmányolásával állítanak elő. Tehát az egész élelmiszerláncban ezeket az elveket érvényesíteni kell. Itt nem arról van szó, hogy mi önellátók legyünk a fehérje növényekből, és itt az 50-es módosítóról van szó. Hatott sorban pedig minimális környezetvédelmi normákat kell megfogalmaznunk, amiben, aminek az agrárpolitikának is meg kell felelnie, és figyelembe kell venni, illetve csökkenteni kell az ökológiai hatásokat. Az európai mezőgazdaság a klímaváltozás szempontjából igen káros, ugyanis ez felelőse a az üvegházhatású gázkibocsátás 11%-áért, ezt mindannyian jól ismerjük a bizottságunkban. A KAP, a szakpolitikai koherencia, ha ezeket komolyan vesszük, akkor a klímaváltozási szempontot is prioritásként kell kezelni. az éghajlatváltozási eh, szempontokra vonatkozó állásfoglalás is figyelembe kell venni, több módosító, a 38-as, 45-ös, 45-ös és a 57-es eh, módosítók vonatkoznak erre, hiszen eh, a klímaváltozás nem csak az európai mezőgazdákat illet, érinti, hanem ez egy globális jelenség és remélem, hogy a hangom nem fogy el, a következő rendeletről, ami a stratégiai tervekre vonatkozik, itt a horizontális rendeletet is meg kell említeni, ebben olyan dolgokat kell szabályoznunk, ami a finanszírozással kapcsolatos. Itt az igazgatásról, monitorozásról van szó a kap keretében. Itt több módosítót is javasolok. És ez némi módon párhuzamos együttműködést is jelent a rendszeres monitoring, az érdekelt felekkel való konzultáció, a tagállamokra gyakorolt pénzügyi hatás, amennyiben nem valósul meg a már említett szakpolitikai koherencia. És röviden a harmadik rendeletről a termékpiacok piacok közös szervezése, itt a piaci intervenciókról van szó, a segítségekről, a szükséghelyzetben nyújtandó, illetve alkalmazandó intézkedésekről. A módosítóim ismert problémákra vonatkoznak. Túltermelés van Európában, emiatt támogatott termékekről beszélünk. Itt példaként már említettem a tejport, amelyekből óriási készletek halmozódtak fel az legutóbbi válság kapcsán. Itt intervencióra van szükség, és a módosítóimban azt javasolom, hogy egy programot kéne bevezetni, amelyek ezt a túltermelést megakadályozhatnák, lehetővé tennék az olcsóbb termelést, a kereslethez igazodó termelést, illetve elkerülhetővé tenni a piaci dömpinget az európai gazdálkodók komoly veszteséget szenvedtek el, ...190 ezer tonna tejport tárolnak még, készleteznek még. Úgyhogy ezek lettek volna a legfontosabb javaslataim a három rendelettel kapcsolatosan, és most várom a hozzászólásokat. Muchas gracias, Maria. Köszönöm, Maria. Mielőtt tovább mennénk, üdvözölni szerettem volna Konga urat, aki egy ideje már nem nagyon járt nálunk itt a parlamentben, és már messziről jön, mindig is úgy érezzük, hogy közénk tartozik, úgyhogy üdvözöljük és gratulálunk, hogy el tudta fogadni a parlamenti pozícióját. Most pedig az árnyékhetés terve közül Stefan Gerardnak adom meg a szót. Öné a szó. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Berichterstatterin. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, Szeretnék köszönetet mondani a jelentős tevőnknek a vélemény tervezetért. A korábbiakban nem mindig vettük figyelembe a kap hatását a fejlődő országokra. A három jelentős tevő készítője beszélt ezekről a szempontokról is, és világosan jelezte azt, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk, mivel tudjuk a kapnak az erősítését elérni a fejlesztési politikáknak a támogatásával. Azok a célkitűzések, amelyeket felvázolt a jelentéstevő, támogatásra találnak a körünkben, viszont az a tekintetben, hogy olyan érjük el a célokat, azt hiszem, hogy nagyon különböző véleményeink lesznek. Jó magam, több évet éltem a Sahel övezetben, és éppen ezért fontosnak találtam azt, hogy a DEVE szakbizottságban is dolgozhassak. Ami fontos a számomra, az az, hogy mit is kívánunk elérni a fejlesztési stratégia keretében. Nos, ha ezt kívánjuk teljesíteni, akkor ezt úgy kell, hogy teljesítsük, hogy a kapnak az előírását is figyelembe vesszük, illetve azt, amit az Európai Unió alapító szerződése jelent, tartalmaz, le kell bontanunk a nemzetközi kereskedelemnek a különböző akadait. A fejlesztés és az agrárpolitika közötti interakcióknak a keretében meg kell tennünk mindent azért, hogy a kereskedelmet újra mértékben alakítsuk, és oly módon alakítsuk, hogy annak kedvezményezette a fejlődő országok is legyenek. Mit is tehetünk? Azt tehetjük, hogy egyrészt felszámoljuk a szegénységet, másrészt a környezetet megóvjuk, és harmadik szempont pedig az, hogy tarthatóan, tartósan, fenntartható módon kezeljük a világban felelhető különböző természeti erőforrásokkal. Ezek az alap szempontok, amelyek vezérlik az álláspontunkat. És így kell felépnünk az Európai Unión belül és kívül. Ezek a szempontok fontosak mind a termelők, mind a fogyasztók szempontjából is. Az az érzésem, hogy a vélemény tervezett bizonyos passzusai nem szavatolják ezt a szabad választási irányultságot. Lehetővé kell tenni ugyanakkor azt, hogy különböző ösztönzéseket teszünk hozzá férhetővé a vállalkozások számára a fejlődő országban, azért, hogy fenntartható növekedésben tudjanak részesülni a fejlődő országok. A kapnak a különböző szabályi adott esetben negatív hatásokhoz vezetnek a fejlődő országokban. Éppen ezért a DEVE szakbizottságban egy konszenzust kellene elérnünk, a lehető legszélesebbet, azért, hogy jelzéseket tudjunk adni. Ha ezt megtesszük, akkor leszünk képesek arra, hogy biztosítsuk, hogy figyelembe vegyék a véleményünket, és így módon a jogalkotási erőfeszítéseink eredményesek lesznek. Már most üdvözlöm azt, hogy konstruktív módon fogunk tudni együtt dolgozni a jelentés tevőasszonynal, csak úgy, mint az árnyék jelentés tevőkkel a szakbizottságunkon belül. Kellő egyensúlyt kell elérnünk a mezőgazdaság, a mezőgazdaságban dolgozók, a versenyképesség szempontja, és a tekintetben, hogy a nemzetközi kötelezettségeket hogyan érvényesítjük a fejlődés területén. Köszönöm szépen! Maria? Miria, Miria. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Finnül fogok beszélni. Köszönetet mondanék a jelentés tevő asszonynak, ismertette velünk a tervezetét a véleményünk kapcsán. Nagyon sok dialogban egyet, egyet szoktam érteni vele, de most három kérdésre szeretnék itt kitérni konkrétabban. Teljesen egyet tudok érteni azzal, hogy a fenntartható fejlődés az első számú prioritásként kell, hogy megjelenjen a kap keretében. Mindez kapcsolódik a fejlődési, fejlesztési politikához, és Gyakran arra szoktam gondolni, hogy ilyen kérdések tárgyalásánál a termelési módozat kapcsán is fel kell lépnünk, melyek azok a legjobb feltételek, amelyek biztosíthatják a föld felhasználását, a föld kihasználását, hogy az aratás eredményes legyen, miközben a környezeti szempontokat is érvényesítjük. Tehát a föld minőségét meg kell tartanunk, nem szabad, hogy elszegényítsük azt a szegénység elleni fellépés, gondolom, hogy ez is meg kell, hogy jelenjen, és hát ez kell, hogy a kulcs momentuma legyen a véleményüknek. Ezen kívül úgy vélem, hogy biztosak kell lennünk abban, hogy a támogatások kellően célzottak. Azt hiszem, hogy ez egy örökké visszatérő zöld téma, a célzottság, a céltudatosság, hogyan lehet célzottan eljuttatni a mezőgazdasági támogatásokat a megfelelő címzeteknek. Ha megnézzük azt, hogy a DEVE szakbizottság hogyan alakította ki eddig a véleményét, most is arra van szükség, hogy a helyi termelés és a helyi szintű feltételrendszerek érvényesüljenek, akkor, amikor a mezőgazdasági támogatásokat oda idéljük. Ezt kell még tovább fokozni ezeket a megközelítési módozatokat. A harmadik nagy témakör a következő jelentéstevő kolléganőnk. Ő, ugye ön beszélt az európai, illetve a globális léptékről, és arról, hogy milyen túltermelés van mezőgazdasági termékek, illetve élelmiszertermékek területén. Beszélt ön a tejporról, többek között az a megoldás, amelyet megemlített, az szándékos visszavonulás, szándékos csökkent termelést irányoz elő. Mit jelent ez? Pénzügyi támogatás kompenzálná ezt a vissza lépés, visszafogás? Hogyan lehet mindezt megvalósítani? Szeretnék erre válaszokat kapni. Köszönöm szépen. Lunatra. Van-e más képviselő, aki felszólalna esetleg? Bizottság? Mihálynia úr. Megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, jó estét mindenkinek. Hagy kezdjem azzal, hogy megköszönöm a jelentéstevőnek a véleménytervezeteket, és nagyon érdekes vitát folytattunk az elmúlt néhány percben. Szeretnék néhány konkrét megjegyzést tenni a módosító tervezetekkel kapcsolatban, amelyek a jelen véleményükben szerepelnek, de mielőtt erre rátérnék előtte, hogy figyelmeztessük mindenkit arra, hogy a reform célja mi tulajdonképpen, és mire kell érni vele. Először is egy konkrét felvetéssel kezdeném, a fenntarthatóság az egész reform folyamatnak a, a központi eleme, és ez nem június 1 indult, amikor a módosítókat, amikor a javaslatokat az asztalra tettük. Ennek 2016-17-ben jelentős bizottsági kommunikációval, közleménnyel támogatott egyeztetési eljárásban vette ez a kezdetét, e, hiszen javítanunk kell a e, közös agrárpolitika környezetvédelmi kihatását összességében, teljes mértékben, nem csak egyes vonatkozásokban. Nos, ezt a számot képviseli az az eszköz amelyet most javaslunk létrehozni. Másrészt a politika jövőbeni tervezésének módja is ezt az irányú elmozdulást célozza a továbbiakban nem a szabályok teljesítését akarja vizsgálni az Európai Unió, meghatározva, hogy teljesítették-e az előírásokat, hanem a teljesítményre koncentrálunk, kilenc konkrét célkitűzést határozunk meg, és a tagállamoknak több szabadsága van eldönteni, hogy hogyan érik el ezeket, figyelembe saját helyi adottságaik és nemzeti igényeik teljes körét. A korábbi reformok alapján fel kellett ismernünk a 28 vagy a jövőben 27 tagú tagállamban nincs olyan megoldás, amely mindenkinek, mindenkinek az esetében működne. Tehát a tagállamoknak helyben kell meghatározni, hogy a saját adottságaik mit követelnek meg. A kilenc közül három konkrétan a klímaváltozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos, és eh, egyfajta instrumentáriumot, eszközkészletet határoztunk meg a tagállamoknak eh, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják ezeket a problémákat megoldani. Egyfajta eh, feltételességi elv megvalósításával az első pillér finanszírozza ezt a részt, és a második pillérből is kerülne sor támogatásra. De a lényeg az az, hogy egy átfogó horizontális klauzulát is tartalmaz a szöveg, azaz, amikor azt mondjuk, hogy a tagállamok elébünk tárják a terveiket, hogy hogy akarják ezeket a célokat elérni, akkor be kell mutatniuk azt, hogy ezek a tervek összességében magasabb szintű ambíciókat fogalmaznak meg a klímaváltozás és fenntarthatóság szempontjából. Így szeretnénk, hogyha a tagállamok elköltenék az Európai Unió pénzét olyan módon, hogy az valóban elérje az eredményeket. Nyilván tudjuk, hogy önök a saját módosítóikkal hasonló célokat igyekeznek elérni. Először is, hogy említettem, azok az instrumentáriumok, amelyeket belefoglalunk a rendeletbe, a 11-es függelékben, ott látható, hogy milyen eszközöket kell figyelembe venniük és tisztebe tartaniuk a tagállamoknak, amikor a közösségrapotika szellemében megtervezik, hogy milyen módon teljesítik a, az előírásokat. Ebben vannak olyan elemek, amelyek természetesen az önök által is említett orientáltsághoz is kapcsolódik. és kevőként és úgy gondoltam, hogy ez a piaci orientáció ez nem csak az EU számára jó, hanem az exportunk és az importunk számára is jó, hiszen hogyha szabad piacok működnek, azok jobban le tudják fedni azoknak az igényeit, akik, akik, akik végsősorban a piacot magát alkotják. Sokkal jobb módon működik ez így, mint hogyha a központi hatóságok határozzák meg az utolsó erőik, hogy mit hogyan kell elkölteni. A cukor, a tej, a bor esetében ezt a piaci orientáltságot meg kell őriznünk, nem látjuk semmi indoklást arra, semmilyen meggyőző gazdasági vagy egyéb elemzést, hogy miért kellene egy kvóta, kvóta alapú rendszerre visszatérnünk ez az egyik kérdés. A másik, ugye eh, eh, konkrétan utaltak eh, a hogy a kapcsolatámogatások ugye, ugye a javaslatunk úgy gondolom megfelelően figyelembe veszik ezt a vonatkozást és bizonyos garanciákat építenek be egy olyan EU-s pozitív listával együtt, amely megmondja, hogy a összekapcsolt támogatásokat milyen ágazatokban lehet alkalmazni. Nyilván elsősorban a, a, a nehézségekkel küzdő ö, szektorokat szeretnék itt megcélozni, de csak 10%-os korlátozással a tagállamok csak a források 10%-át köthetik ilyen ö, kapcsolt támogatásokra. Hogyha ez nem elég, akkor mind a tagállamok ö, elébünk tárják, hogy mit szeretnének elérni, csinálni, és kérdéseket teszünk föl, hogyha úgy érezzük, hogy túlmennek azon a, ezen a tiszteletes határon, vagy túlmennének, akkor nyilván megkérdezik, hogy mit is képzelnek el. Ezek kívül a protein termények, fehérje jellegű mezőgazdasági termények támogatása az EU-ban néhány héten belül új szavazásra kerül itt már megvan a tagállamok rendelkezésére álló hatalmas instrumentárium eszközkészlet, ide értve például azt is, hogy a 10%-ot tagállami szinten ki lehet egészíteni, amennyiben a tagállam ezt valóban protein, tehát fehérje termények előállítására használja föl. Tehát a mi javaslataink nagy részben egybeesnek azzal, amit önök a céljaik szempontjából akarnak érni az Európai Parlament további bizottságainak kell majd ezt követően eldönteni, hogy hogy látják mindezt, és ha ez megvan, akkor örömmel tekintünk a trilógus szakaszában a közös munka elé, mint jogalkotótársakkal. Elnök, köszönöm szépen, Mariannak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok alapvető dolgot hallottunk a bizottság képviselőjétől az agrárreformról. Ezeket ma itt nem tudjuk mind megvitatni, hiszen ez az agrár szakbizottság jelenlétére is szükség van ehhez. Ismét említette, hogy a fenntarthatóság központi kérdés, ez szerintem ebben mindenki egyetért. Tudjuk, hogy a jövőben ez irányban kell haladnunk, és az én módosítóim is ezt célozzák, tehát a fenntartatóság ne csak egy szép szó maradjon, hanem ezt töltsük meg tartalommal, Úgyhogy e tekintetben én konstruktív együttműködésre számítok önnel, hiszen azonosak az érdekeink a módosítóimmal, tehát módosítóimat e tekintetben majd tovább fogom majd még élesíteni, ami pedig a kapcsolt kifizetéseket illeti. Nagyon örülök, hogy 10%-ban kívánják ezt korlátozni, itt megfelelő feltételekhez kapcsolódnának ezek a kifizetések, de jobb lenne, hogyha ezt megalapozottabbá tennénk, ugyanis az ilyen kapcsolt kifizetések ugyan nem károsítják a piacot, amikor nincs túltermelés, tehát a környezetvédelem tekintetében jól működhet ez az összekapcsolás, de hát ha egyes ágazatokat akarunk csak ezzel támogatni, akkor a múlt rámutatott arra, hogy ez nem volt éppen konstruktív. Végezetül pedig a túltermelés, illetve annak csökkentésének a kérdése, a tejválság többek között a kvóta megszüntetése következtében állt elő. Lehet, hogy ez a fantasmagoria tárgykörébe tartozik, tehát a kvóta rendszer ugye nem volt egy szerencsés rendszer, de minden esetre a tejválság rámutatott egy éves óriási veszteség keletkezett a gazdálkodók, a termelők számára. Németországban, és most csak Németország után, tehát 10 centtel csökken a tejár, akkor 15-16-ban 10, átlagosan 15 volt ez a csökkenés, de ez a 10 centes csökkenés is 3,2 milliárd eurós veszteséget jelentett a gazdálkodók számára. És ezek nem a Kajmán szigeteki termelők voltak, tehát ez egy óriási vesztesség volt. Az Agrár Szakbizottságban is intenzív viták folytak abban az évben, egy programot is előterjesztettünk, hogy a, ha a gazdálkodók önkéntesen is csökkenthetik a termelésüket, és mindenféle kvóta nélkül. Egy monitoring pont is létrejött, ami a piacot figyelte, a tejpiacot, és látható volt, hogy amikor az ár bizonyos szint alá csökkent, akkor meg szó, kongatták a vészjelzést, és amint a piac megnyugodott, akkor a kvótákat ismét be lehetett állítani. Tehát miért termelünk, ha nincs piac? Ezzel az árak szuhannak, és akkor volt a legmagasabb az export egyébként. Gyakorlatilag egy olyan piacra termeltünk, ahol, ami nemzetközileg sem volt meg. És ezek a, az intézkedések ugyanakkor költségesek. A jelenlegi piaci rendelet olyan, amit nem támasztanak alá az adatok. Tehát először is szerintem alaposan meg kell vizsgálnunk és megvitatnunk, hogy hogyan lépjünk tovább. Itt nem képzelgésekről van szó. Fontos, hogy meglegyen a piac, megvannak az eszközeink, ehhez politikai döntésre van szükség, és a piaci monitoring pont ezt a tejpiac esetében egyértelműen kimutatta hogy nem volt piac. Úgyhogy ezeket kell majd megvalósítanunk. És köszönöm szépen, én várom a módosítókat, és bízom benne, hogy konstruktívan együtt tudunk majd működni, hogy fejlesztés politikai szempontból néhány szempontot át tudjunk adni a az Agri szakbizottságnak. Köszönöm. Köszönöm, Maria. A határidő a módosítók benyújtására december 5-e 12 óra délben pont. A szavazásra a 21-i, 22-i ülés alkalmával kerül sor jövő év januárjában, hónap pedig november 20-án ami nagyon fontos időpont egy demokrata spanyol számára, aki legalábbis az én tartozik. Tehát holnap szavazunk november 20-án.